Okay, colleagues, we're going to make a start. Kollégáim, akkor kezdjük az ülést, mivel miniszter úr, külügyminiszter úrnak vannak más jellegű kötelezettségei is, és más bizottságokban, szakbizottságokban is meg fog majd jelenni. Úgyhogy kezdjük el a munkát. Nagyon nagy örömmel üdvözlöm Sven Mixer urat, aki tehát az észt külügyminiszter és a humanitárius segéllyel kapcsolatos tárgyakban fog majd hozzánk szólni. Tudjuk, hogy nagyon sokféle válság van a világban, humanitárius válság van gyakorlatilag Európa küszöbén is, a közel-kelet területén, és reggel, illetve délelőtt a görög helyzetet is megvitattuk miniszter úrral. Sajnos ott a válság helyzettől a válság utáni menekült helyzet menedzselésére kellett váltanunk, most pedig Olaszországban van aktuális válság, menekült válság Olaszország partjain, kontinensünk partjain. Tudjuk, hogy Afrikában élelmiszerválság van, Nigéria, Szomália, Jemen, Szudán helyzetét is ismerjük, úgyhogy nagyon sok kérdés fölmerülhet, már is átadom önnek a szót, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm szépen, tisztelt szakbizottsági tagok, hogy eh, kifejezték az érdeklődésüket az észt elnökség, eh, soros elnökség prioritásai iránt. Elnök asszony, meg szeretném köszönni a lehetőséget arra is, hogy korábban Brüsszelben tett látogatásom alatt márciusban is eh, sikerült önnel találkoznom, az is kiváló hasznos találkozó volt, hogy sikerült összeállítani a soros elnökség napirendjét a fejlesztés, illetve humanitárius ügyek területén. Nagyon örülök, hogy eljöhettek, eljöhettem önökhöz, és megtárgyalhatjuk a humanitárius segítség, illetve a fejlesztések, fejlesztési ügyeket, illetve más olyan kérdéseket, amelyek összefüggenek a fejlesztés politikával, kicsit informálisabb környezetben. Az Európai Unió a világ vezető humanitárius segély adományozója, és a parlament rendkívül fontos szerepet játszik ennek fenntartásában. Köszönöm az önök szakbizottságának a támogatást, az elkötelezettséget a humanitárius ügyek mellett. Az Európai Parlament vitái és az Európai Parlament ellenőrző szerepe rendkívül fontos. Az emberi élet felbecsülhetetlen érték, és egy élet elpusztítása is az emberiség elleni büntetnek mondható, attól függetlenül, hogy Tallinnban vagy Aleppóban történik az. A humanitárius segítség nyújtás, kifejeződése annak a szándéknak Európa részéről, hogy az világ más részein élőknek segítsenek. Mi Európában a saját polgáraink ügyét is szívünkön viseljük, és globálisan bárki másnak ügyét, attól függetlenül, hogy hol él. Észtország a Máltában, máltai kollégák által kialakított fundamentumon fog tovább dolgozni. Nagyon kiváló munkát végeztek az Európai Unió humanitárius ügyekben folytatott tevékenysége során az új trió első elnöksége vagyunk, és az elkövetkezendő hónapokban majd ösztönözzük a koordinációt annak érdekében, hogy az Európai Unió reagálása a humanitárius válságokra összehangolt legyen. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy aláhúzom, azt az ismert, jól ismert tényt, miszerint az elhúzódó válságok, a, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma és a globális élelmiszerválság milyen aggasztó, különösen a hosszú távon lakóhelyüket elhagyni kényszerülők ügye rendkívül nagy kihívás Nigéria, Dél-Szudán, Szíria, Irak, Irak és Jemen országokban, és földrajzilag még közelebb mondható, közelebb található Ukrajna, ahol szintén krízis fenyeget, akár millió, milliók életét is befolyásolhatja. Nelson Mandela egyszer azt mondta, hogy a dolgok mindig lehetetlennek tűnnek, amíg egyszer valaki el nem végzi őket a 21. században megvan a tudás és megvannak az eszközök arra, hogy, ezt, eh, hogy a dolgokat megoldjuk, és ezért nem tűrhetjük azt, hogy gyógyíthatatlan betegségekbe vagy éhezés miatt halljanak meg az emberek, és ezért még fontosabb, hogy a humanitárius segítség megvalósuljon. Több mint 65 millió ember kényszerült a lakóhelyét elhagyni konfliktus, erőszak vagy emberi jogi eh, sértések miatt, és ehhez járulnak még a, nem, a természeti katasztrófák és a klímaváltozás időjárás által okozott katasztrófák. 130 millió ember összesen az, aki jelenleg humanitárius segítségre szorul, de ez nem megoldat, megoldhatatlan feladat. Nagyon fontos, hogy tudjuk kezelni ezt a problémát. Az ENSZ magas szintű panelje amely a humanitárius finanszírozással foglalkozik, tavaly januárban úgy ítélte meg, hogy 15 milliárd dollárnyi hiányosság van a finanszírozási igény és a finanszírozási képességek között. Sajnos ezt a szakadékot egyelőre nem sikerült bezárni. Ez év márci, márciusában az ENSZ vészhelyzeti koordinátora felhívta a figyelmet arra, hogy 20 millió ember van jelenleg a bolygón, aki, a, aki, éhez, aki téhezés fenyeget, és ennek fényében is láthatjuk, hogy milyen elhúzódóak a humanitárius válságok. Sokkal jobb, nagyobb szükség van a humanitárius segítségre, mint bármikor korábban, és a segélyszervezetek olyan helyzet, helyekre mennek, ahol konfliktusok történnek, elhagyják a, ezek a segély, humanitárius segítségnyújtó munkások, ott hagyják a családjukat, és bátran segítenek ott, ahol arra szükség van, megérdemelnek tőlük minden támogatást és segítséget a polgárok védelme minden humanitárius művelet célja, tehát az, hogy megfelelő módon túléljék a katasztrófákat, a Szíriában elkövetett, néhány év alatt elkövetett atrocitásokat kell csak megemlítenünk, és látjuk, hogy milyen jogsértések történnek, és közben pedig úgy tűnik, hogy szilárdan hisznek a jogsértők abban, hogy büntetlenek maradhatnak. Ezt nem tűrhetjük el. Észtországot is aggasztja, hogy, nincs, hogy egyre szűkül a humanitárius segítségnyújtás tere. Gyakran szándékos háború stratégiaként akadályozzák meg a humanitárius segítség eljutását a szükséges helyekre ezt el kell ítélnünk, és rendszeresen harcolnunk kell ellene. Az Európai Unió szükségletekre alapozott elvekre épülő humanitárius segítségnyújtás az ész soros elnökség egyik legfontosabb prioritása marad másodszorban a hosszú távra, a, a, lakóhelyüket hosszú időre elhagyni készülők ügyét is föl fogja karolni, hiszen a második világháború után nem volt ekkora a számuk, a száma ezeknek az embereknek. Hosszú távon meg, kell megoldást találnunk az emberek problémáira ebben az ügyben is. Az elmúlt 15 évben a menekültek és migránsok száma világszerte nőtt, és attól függetlenül, hogy a válságok ember, ember okozta válságok vagy természeti katasztrófák, nem csak humanitárius úton kell ezeket megoldani, hanem a politikai akarat is szükséges e, ehhez, illetve az, hogy a gyökerüknél próbáljuk meg a problémákat kezelni Tudjuk, hogy a humanitárius válságra nem csak humanitárius megoldásokkal kell válaszolnunk, a partnerországok ellenálló képességét kell segíteni, növelni. Az ellenálló képesség egyébként a politikai viták hívószavává vált, de sajnos nem, túlság, nem történt túlságosan sok ezen az ügyben. A kitett országok ellenálló képességét kell erősítenünk annak érdekében, hogy önállóbbak és kevésbé függőek legyenek a külső segítségtől, és így kezelni tudják az emberi szenvedést határaikon belül. Ezért üdvözöljük az új, ezzel kapcsolatos európai megközelítést a külső, külszolgálat részéről új stratégia alakul ki, amely az álmokat, az államokat hosszú távon próbálja meg megerősíteni és segíteni a konfliktus helyzetekben. A humanitárius és fejlesztési képviselők az hosszú távú válságokban egyre szorosabban együtt fognak működni az Európai Uniós politikákkal. A válságok segítése során egy erősebb humanitárius fejlesztési nexust kell kialakítani. Az új európai konszenzusban is az szerepel, hogy a szegénység, a konfliktus és a kitettség, valamint a, a lakóhelyet elhagyni kényszerülés egymásra szoros összefüggésben áll, és így is vizsgálandó. Ezért a jelenlegi és hosszú távú fejlesztési igények homlokterébe kell ezt állítani, tehát meg kell változtatni a tevékenységeinket, jobb kooperációt kell biztosítani a különböző fejlesztési ügynökségek, valamint a más érintettek között, és itt ide tartozik az ENSZ, a különböző kétoldalú ügynökségek, a civil szervezetek és a multilaterális fejlesztési bankok. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hozzá tudjunk járulni ehhez a munkához, ahhoz, hogy a nemzeti, nemzetközi segítség a szenvedőknek minél hatékonyabban, minél összehangoltabban tudjon majd eljutni. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk az ellenálló képesség erősítéséért, még mindig lesz egy sor olyan konfliktus, ahol segíteni kell majd az ott élő emberek, embereket, különösen a gyermekeket és a fiatalokat, akik a háborúkból menekültek el. Segítenünk kell abban, hogy oktatáshoz jussanak, és a különböző védelmi szolgáltatásokat is élvezhessék. Különösen a városi környezetben élő ilyen gyerekek ügyét kell felkarolnunk. Harmadsorban az észt elnökség támogatni fogja az ENSZ főtitkárának a humanitással kapcsolatos megjegyzéseit, illetve a tavaly megrendezett humanitárius csúcstalálkozó által tett ígéreteket. A csúcs találkozón nagyon fontos elkötelezettségeket tettek a konfliktus megelőzés, illetve a, lakóhely, a kényszeres lakóhely elhagyás elleni harc terén, illetve a, az említett szakadék bezárása terén. A hatékonyság és az innováció lesz itt majd a kulcs szó az észt elnökség ideje alatt. Az a nagyszabású megegyezésre vonatkozó folyamat, amelyet az ENSZ magas szintű panelje indított el, megpróbálja bezárni ezt a finanszírozási szakadékot. Tulajdonképpen az adományozók és a végrehajtó ügynökségek közötti megállapodás ez, amely bizalmat kíván mindkét oldalról minél több hatékony gyakorlatot kell majd támogatni, és ezek magukba foglalják például a finanszírozás nagyobb rugalmasságát, a kevés, kevesebb cél, célzott támogatást, minél több több éves hozzájárulás, illetve olyan programozást, amely megkönnyíti a nemzeti és helyi szinteken a pénzek felhasználását, és mindez majd ahhoz fog vezetni, hogy hatékonyabb lesz a segítségnyújtás, átláthatóbb, és a felek egymásban jobban fognak bízni a humanitárius segítségnyújtásban résztvevők kevesebb eszközzel többet kell, hogy elérjenek, a magánszektort is be kell vonni, illetve a magánszektor tapasztalatait ebbe. Szeretnénk, hogyha a magánszektor e, mostaninál aktívabban venne részt a humanitárius segítségnyújtásban, és itt kihasználnák az új technológiákat, a digitális megoldásokat, amelyek gyakran a legegyszerűbb megoldások, és sokkal jobban, gyorsabban eljuttatják a segítséget a segítségre szorulóknak, ráadásul hatékonyabban és átláthatóbban. Ennek ellenére az új partnerek új partnerségek kialakítása során is nagyon fontos, hogy az alapvető humanitárius értékek megvalósuljanak. A csúcs találkozó farvizében az észt elnökség a humanitárius segítségről szóló megállapodás fényében, és különösen ennek tizedik évfordulója elén nézve ragaszkodik az itt kifejezettek szellemiségéhez. Azon kívül a nemi, nemi alapú erőszakot is el kell ítélnünk, és ezen a téren is dolgoznunk kell. Meg kell nézni, hogy a nemek ügyét és a nemek közötti egyenlő bánásmódot hogy tudjuk úgy irányítani, hogy a nők szerepe és a nők megítélése változzon úgy, hogy a nőket be tudjuk vonni a döntéshozatali folyamatokba, illetve a válság megelőző, válságkezelő feladatokba. Hogyha a nőknek helyi szinten is hangot adunk, akkor ez le fogja szorítani a nemi alapon elkövetett erőszakot, és a gyermekek, illetve a nők marginalizálódását és az ők kihasználásukat. Ezek a kulcsfontosságú prioritásaink a humanitárius munka terén, és várjuk az önökkel folytatott együttműködését, együttműködést annak érdekében, hogy a, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők ügyén segítsünk, illetve minél kreatívabb, innovatívabb megoldásokat tudjunk kínálni a humanitárius segítség terén. Várom az önökkel folytatott együttműködést, várom a kérdéseiket, és nagyon szívesen meg fogom azokat válaszolni. Köszönöm szépen, hogy át, áttekintést adott, és nyilván kollégáknak vannak kérdések a humanitárius segítség ügyében Rike készített egy jelentést. Köszönöm szépen, hogy felvázolta az elnökség prioritásait. Általában egy prioritási listával szoktunk dolgozni, amelyek nagyon hasonlóak az előző elnökség prioritásaival azonosak, tehát valójában vagy az történik, hogy a problémák nagyon hosszú ideig fennállnak, és hosszú távon kell velük foglalkozni, vagy pedig az elnökség, az észtelnökségnek a prioritásai ugyanazok, mint amelyet az előző elnökség is már megfogalmazott. Természetesen ez is egy nagyon fontos része lesz a következő elnökség munkájának is, a bolgár elnökségnek. Egyetérthetünk önökkel azonban, hogy ezek olyan prioritások, amelyekkel foglalkozni kell ebben a hat hónapban, de engedjék meg, hogy néhány kommentárt fűzek hozzá, és kérdéseket is feltegyek. Amikor ön hozzászólt, azt mondta, hogy ez a resilience, ez az ellenállási képesség, fokozott ellenálló képesség a fejlesztés területén, az együttműködésben, ez egy olyan fogalom, ami tovább fejlődött, de talán nem annyira fejlett a humanitárius segélyezés területén, illetve a humanitárius fellépés területén holott, ami a megoldást, a megelőzést, a konfliktus megoldásokat illeti, illetve a, katasztróf, a természeti katasztrófákra adott válaszokat, ezen a két területen az ellenállás, a felkészülés egy alapvetően fontos dimenzió. Szeretném emlékeztetni önöket a Cancuni ENSZ konferenciára, ahol a természeti katasztrófákkal kapcsolatos veszélyekről tárgyaltunk, hosszan beszéltünk ezekről, és emlékeztetnék arra, hogy két évvel később a szántály egyezmények felülvizsgálatakor megint csak hangsúlyoztuk, hogy a felkészülés mennyire fontos minden olyan területen, ami az ellenállási stratégiákkal kapcsolatos, még mielőtt egy-egy katasztrófa bekövetkezne. Az adatok nagyon világosak, önmagukért beszélnek az adatok, a megmentett életek számát, a gazdasági eszközöket tekintve. Egyszerűen látványos hogyha a társadalmak fel tudnak készülni, rendkívül hatékony lehet ez a felkészülés, a számok ezt bizonyítják. Másik dolog, ami meglepett az ön hozzászólásában, a mi fejlesztési szakbizottságunk azt szeretné, hogy a humanitárius választ összekapcsoljuk a fejlődéssel, a fejlesztéssel. Ez megint csak egy jele ennek a az ellenálló képességnek. Tehát a humanitárius fellépése az egy sürgősségi fellépés ugyan, de egyben ennek a fenntarthatóságát is meg kell teremteni oly módon, hogy azok az emberek, akik kapják ezt a sürgősségi segít, azok majd később jól tudjanak élni tartósan. Szeretnék néhány szót fűzni még az isztambuli csúcshoz és annak a folytatásáról. Ebben a ö, hat hónapban kell, hogy majd ez is konkretizálódjon. Ezzel kapcsolatban vannak kötelezettségvállalások. A bizottság vállalta, hogy megvonja az eddig elért eredmények mérlegét, többek közt a kötelezettségvállalásokat illetően, amelyeket az államok az isztambuli csúcson tettek. Ez vonatkozik mind az Európai Unióra, mind pedig a tagállamokra. Úgy gondolom, hogy a tanács fel kellene lépjen, hogy a tagállamok tartsák be a vállalt kötelezettségeit. Ez a tanácsnak a feladata, és ez egy alapvetően fontos elem lenne, és ez segítene az Európai Bizottság mérlegének megvonását. A nagy alkú és a különböző kötelezettségvállalások fontosak. Továbbá az isztambuli csúcsnál beszéltünk az innovációról is a humanitárius segélyterületén. Ezek az új mechanizmusok, az új e, eszközök, az új reagálás. Szeptemberben lesz egy e, tevékenységünk a Fejlesztési Bizottságon belül, nevezetesen a modernizációja a humanitárius segélynyújtásnak, és egy eh, tanulmány is készül, amit a Fejlesztési Szakbizottság eh, kért. Jó lenne, elnök asszony, hogyha ebből az alkalomból megnéznénk, hogy pontosan mi is történt innováció területén a segítségnyújtásban. És még két észrevétel nagyon sokat beszélünk a humanitárius segélynyújtás felülvizsgáláról, illetve a konszenzus kérdéséről. Erről is lehetne talán egy nyílt vitát szervezni, hogy ez elegendő -e, ez a, vagy a konszenzus elegendő mértékű-e, vagy esetleg ezen is modernizálni, változtatni kellene. És egy kéréssel szeretném zárni. Amikor eh, humanitárius segélyről beszélünk, akkor természetesen az Európai Unión belül gondolkodunk, de vannak olyan helyzetek is, az Európai Unión belül, amelyek nem fontos a humanitárius segítségnyújtás. Most nem forrásokról beszélek, hanem csak a szemléletről, a megközelítésről. De hát, mint ennek a kérdésnek a felelőse, szeretném, hogyha a tanácsban mindaz, ami a menekült migráció kérdésével kapcsolatos az Európai Unióban, azt ne csak a belügyminiszterekre bízzák a tagállamokban. Ez fontos lenne. Jó lenne, hogyha lenne egy lökés az önök részéről is, hogy ezt az ötletet bedobják, hogy a humanitárius segítségért felelős miniszterek is véleményt mondjanak, és hallhathassák hangjukat ezzel a fejezettel kapcsolatban, amikor ez a kérdés ideértve mindent elnök, köszönöm szépen, elég sok humanitárius segítségnyújtási szakértőnk van, és ez fontos, mert ezek az emberek már mindenféle válságot kezeltek, és pontosan tudják, hogy hogyan lehet gyorsan reagálni, és ez komoly különbséget jelenthet. Talán Olaszország ismer hasonló válságokat, illetve kezelt. Négy hozzászólóm van eddig a listámon. Cecil Kienge, az elhangzott képviselők szerepelnek a listán, úgyhogy akkor most öt hozzászólónk van, Fogán Venterrel folytatjuk. Oh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy felvázolta a miniszter úr az elnökségnek a prioritásait. Az első kérdésem az lenne, hogy a a fejlesztési célok végrehajtása tekintetében mi a véleménye, hogy egy megbízható monitoring nyomon követő rendszert kellene létrehoznunk az Unióban, illetve a tagállamokban, aminek alapján meg tudnánk nézni azt is, hogy a finanszírozásban, végrehajtásban az egyes tagállamok hogyan teljesítettek. A másik dolog, amivel már voltak viták arról is, hogy a digitális eszközöket hogyan lehetne felhasználni a fejlesztési területen. De felvetődik a kérdés, hogy a tagállamokban ezeket a lehetőségeket hogyan értékelik, mert itt finanszírozásról is van szó, és ugye tudjuk, hogy az új finansz, innovatív finanszírozó eszközök békeigazságügy területén e, a demokráciát, a jó kormányzást, emberi jogok előmozdítását is szolgálja, és ez, de hogyan reagálnak erre az egyes tagállamok? Köszönöm. Mária Hojbuk következik. Herzlichen Dank, Herr Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm, hogy bemutatta a humanitárius segítségnyújtás területén összeállított programját. Kicsit ezen kívül menően az észt soros elnökség fejlesztési politikájára vonatkozóan a 2030-as AKC munkaterv megvalósítása során a menekülés gyökereinek, illetve okainak a kezelést is, kezelését is említik, és itt itt az arra utalnak, hogy a pénzügyi eszközök, amelyeket erre fordítunk, egymást ki kell, hogy egészítsék, és hatékonyabbak kell, hogy legyenek. Hogy képzelik ezt pontosan? Konkrétan milyen pénzügyi eszközöket szeretnének erre a feladatra fordítani? Aztán az is feltűnt, hogy a biztonsági politika kapcsán is a koherenciáról szólnak, de nem a fejlesztési politikával összefüggő politikai koherenciáról. És úgy gondolom, hogy akkor meg lehetne kérdezni, hogy akkor ez nem prioritás az önök számára a politikai koherencia? Hiszen úgy tűnik, hogy a politikai koherenciákról a bizottság nem nagyon nyilatkozott ebben az évben, és a, ha a tanács oldaláról sem jelennek meg ilyen nyilatkozatok, akkor ez azt jelenti, hogy a fejlesztési politikával alkotott koherenciák már nem fontosak nekünk, mert akkor nagyon nehéz lesz a munkánk ezután. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anneliese. Köszönöm szépen, nagyon nagy örömmel hallgattam önt tegnap is, és rendszeresen visszatér ide hozzánk a különböző bizottságokba. Néhány tagja ennek a bizottságnak találkozott már önökkel, és a humanitárius segély területén folytak tárgyalások. Azt látjuk, hogy még mindig hiányzik, hiányoznak a bizonyos eszközök, például kórházak. Kórházakat is lehetne kialakítani, pontosan itt az ellenálló képesség terén, a humanitárius segítség terén, tehát ki lehet szélesíteni az eszköztárat ezen kívül az SND frakció részéről elhangzott az, hogy szeretnénk azt, hogy a humanitárius segítségen belül legyen egy nagy rész az oktatásnak szentelve. Mert nem lehet hosszú évekre az oktatásból kihagyni teljes generációkat. Szeretnénk azt kérni, hogy erre is figyeljenek oda. Aztán ott van a nőknek az oktatás. Ugye eh, ez is fontos lenne, nem csak a fiatal férfiak eh, oktatása. És nem csak gyerekeknek, eh, hanem nőknek is biztosítani kell az oktatást. Erről szeretnék valamit hallani, hogy vannak-e tervek. Cécile Kienge Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a programot, amelyet bemutatott nekünk. Szeretnék néhány dologra reflektálni. Először is, ugye én az ACP országokkal, AKC országokkal, Karib tenger országokkal is foglalkozom. Látjuk azt, hogy az Európai Unió stratégiája alapvető Afrikában is, mellesleg ő szintén utalt arra, hogy ez az egyik prioritás. Tudjuk azt, hogy a fiatalok számára is léteznek programok. Ez egy stratégia, amelyen belül azonban ott van a nők helyzete is. Ön szólt a rezilienciáról, az ellenálló képesség növeléséről, sok esetben itt nőkről van szó, fiatalokról, a legsérülékenyebb közösségekről lényegében. Sehol nem olvastam ebben a stratégiában azt, hogy lesz-e a diaszpora számára is valami tervük. Tehát azok számára, akik már régóta az afrikai kontinensen kívül élnek, tehát Európában, de szeretnének visszatérni az származási kontinensükre, tehát Afrikába. Én semmilyen programban nem láttam erre utalást, és ön sem említett semmit. Tehát fognak-e ezzel a kategóriával is foglalkozni egyáltalán? A második kérdésem pedig az, hogy az önök munkája és a kontinuitás a humanitárius segélyterületeken, a vészhelyzetekben, válsághelyzetekben, mi lesz. Például a kongói köztársaságban tovább öldöklik az embereket, folytatódik a válság. Ez az elnökség támogatni fogja az ilyen típusú programokat? Továbbá, ami a nőket, a fiatal nőket illeti Nigériából. Tudják, hogy 200 fiatal lányt elraboltak, a, sokan a Boko Haram áldozatai, és egész egyszerűen nem megoldható a helyzet. Én néhány héttel ezelőtt jártam Nigériában, nagyon kritikus a helyzet. A, azt a munkát, amit ott elkezdtünk, mindenképpen folytatni kell, és foglalkozni kell a, az okokkal. Ezt a kérdést itt felteszem, ugyanis elég hosszú programról beszél, de ezekre a pontokra nem utalt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Norbert Neuser következik. <clears throat> Vielen Dank. Köszönöm a szót. Itt a Fejlesztési Bizottságban egyre inkább az a helyzet, hogy a biztonság és a ö, migráció dominálja a munkánk nagy részét. Nagyon fontos téma mind a kettő. Ugyanakkor a szegénység elleni harcot sem szabad elfelejtenünk a munkánk során. A, az elefántcsont parti csúcsról is szó volt az elnökségük során, és ma Ponga kollégánk fogja majd bemutatni a jelentésében, hogy az Európai Unió az afrikai országokkal hogy képzeli el az együttműködést. Szeretném tudni, hogy önök, a soros elnökség, az Afrika és az EU közötti kapcsolatokra hogy tekintenek hogy egyetértenek-e az én véleményemmel, vagyis azzal, hogy a szegénység elleni harc nem szabad semmiképpen, hogy kevesebb hangsúlyt kapjon, de természetesen úgy kell ezt a, ezt a témát napirenden tartanunk, hogy közben a biztonság és a migráció sem kapjon kevesebb hangsúlyt. Aztán a kotonói megállapodás után mi lesz a helyzet? Ugyanis nagyon sok tagállamban nehéz ezt tovább folytatni. Nagyon sokféle formátumban folyik az együttműködés. Ugye van az EU-Afrikai Unió, aztán az EU-AKC együttműködési forma. Önök hogy szeretnék ezt a kérdést kezelni? Tehát végül pedig valószínűleg majd a bulgár, a bolgár elnökség fogja kezelni, illetve befejezni az ügyet, de mi szeretnénk már most is a kotonói egyezmény meghosszabbításának egy jobb jövőt, illetve biztos jövőt biztosítani, mivel Eh, de, de ennek kellenek, hogy meg, le, meg kell, hogy legyenek a jogszabály keretei is. Köszönöm szépen. Ezek olyan kérdések, amelyek kívül esnek a humanitárius segély témán is. Miniszter úr fog válaszolni a kérdésekre. Eh, ha ha tud, tudom, hogy nagyon sokat tud, de itt nagyon sok széleskörű témát eh, vázoltak fel és majd, mert ő megmondja, hogy lesznek olyan témák, amelyekkel esetleg nem akar foglalkozni. Itt a humanitárius kérdésekről van szó ma, délelőtt a görögországi humanitárius helyzetről volt szó, az eszközökről volt szó, tudjuk, hogy milyen nagy a válság Olaszországban, a miniszter úr esetleg tudja, hogy mi a helyzet most az olasz kormány kérte segítséget, és kap-e, mi volt a bizottság válasza? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a széles, kérű, széles körű kérdéseket. Igen. Én úgy értelmeztem, hogy, hogy én, én leginkább a humanitárius oldalra fókuszálok a témában a, és a fejlesztési agendumra, mert már a többi témával már foglalkoztak igazából délelőtt is, tehát én a, igazából a fejlesztési témákkal nem annyira foglalkoztam most, azért, mert ez ö, ugye külön kérték, és a a, és, és más felelős tisztségviselők már tudom, hogy szóltak a fejlesztési témákról. Éppen ezért itt én leginkább a humanitárius segély helyzettel foglalkozom, de azért megpróbálok foglalkozni majd ezekkel a kérdésekkel is. Először is, ami Pedro Szalom képviselő kérdéseivel foglalkozik. Igen, számos esetben a prioritások nem változnak lényegesen az egyik elnökség től a másik elnökségig, tehát általánosságban ugye folyamatosan foglalkozunk bizonyos területekkel. Itt most ugye mindenképpen foglalkozni kell az legsérülékenyebb országok ellenálló képességének megerősítésével, a szegénység felszámolásával, a, a fejlesztési segítség nyújtással. Mindez persze tükrözi azt, hogy nagyon sok válság egy hosszú, hosszú távú lesz, elhúzódó lesz és arra van szükségünk, hogy legalább két dolgot párhuzamosan végezzünk el. Tehát foglalkozunk a legakutabb kérdésekkel, a humanitárius segély eljutatásával azok számára, akik nagyon szenvednek vagy éheznek, de ezzel egy időben nem szabad a hosszú távú megoldásokat sem figyelmen kívül hagyni. és el kell gondolkodni a különböző fejlesztési projekteken, programokon, fenntartható ö, megoldásokra van szükség minden ö, válsághelyzetben, és a mi ö, elnökségünk során remélhetőleg néhány téma, néhány válság hát vagy megoldódik, vagy továbbra is ott marad majd a bolgár és az osztrák elnökségeknek. Én optimista vagyok, természetem alapvetően optimista és realista is ezzel egy időben, el kell ismernem. Tehát mind ezek a témák hosszú távú témák lesznek. Ami a rezilienciát, a ellenálló képesség fokozását illeti természeti katasztrófák esetében, vagy emberek által okozott katasztrófák esetében fontos az, hogy meglegyenek azok a, az állami struktúrák, amelyek segítenek a természeti katasztrófák során a leggyengébb országoknak, legsérülékenyebb országoknak. Fontos az, hogy a adófizetőink pénzével is jól sáfárkodjunk, hogy a pénzt meg tudjuk takarítani számukra. Különösen ugye itt a különböző természeti katasztrófákat illetően van egy nagyobb ellenálló képesség, és hogyha emberek által okozott katasztrófákról beszélünk, akkor fontos elkerülni a különböző konfliktusokat. Azt hiszem, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy az ellenálló képesség erősödjön a országokban. A természeti katasztrófák esetében is és foglalkoztunk az emberek által okozott válsághelyzetek következményeivel is. Ami a, azokat a kérdéseket illeti, amelyek a migrációhoz kapcsolódnak, a belügyminiszterek foglalkoztak ezzel, és én úgy gondolom, hogy fontos a, a biztonság egy globalizált világban, és mindenképpen meg kell különböztetni a biztonság külső és belső feltételeit, a hard és soft biztonságot, a fejlesztési segítségnyújtás, szoros a kapcsolat a hard és a soft biztonság között, de nem lehet megosztani a biztonságot. Tehát földrajzilag megoszthatatlan a biztonság. Meg kell nézni az, hogy hogyan lehet felvenni a harcot, hogyan lehet, hogy az együtt működés, a koordináció megfelelő ügynökségek között megvalósuljon, és azt is hiszem, hogy amikor a, a migrációs áramlatok kezelésével foglalkozunk az Európai Unió határain, mindenképpen úgy kell eljárnunk, hogy az okokat keressük ezeknek az eseményeknek. Arra van szükség, hogy egy, kom- hogy egy komplex, bonyolult megközelítéssel vegyük tudomásul azt a tényt, hogy az emberek igaz, mi, mindig is vándoroltak egyik helyről a másikra. Tehát önmagában ez nem egy olyan dolog, amit teljesen le fogunk tudni állítani a megnézzük a migrációt, akkor különbséget kell tenni az illegális migráció és a legális migráció között. Lehetővé kell tenni az emberek számára, hogy, hogy legálisan ö, menjenek máshová, például fegyveres konfliktusok esetén, természeti katasztrófák esetén, ö, gyerekekkel, Venta úr kérdésére válaszolok. Ami az szg nek és az elszámoltathatóságnak a kérdését illeti, nyilvánvaló, hogy ahogy már mondtam az EPT idő alatt is, hogyha egyszer megállapodtunk, és eldöntöttük a célokat, amiket teljesíteni akarunk, és hogy milyen alapokat szánunk kooperációra és egyéb tevékenységekre, vagy specifikusan bizonyos eszközökre, projektekre, akkor nagyon sajnálatos, hogyha utána nem teljesítjük a kitűzött célokat. Erre nem lehet mentséget találni, tehát nincs mentség arra, hogyha a célokat nem teljesítjük. Még van eh, néhány év a 2030-ig, de nagyon gyorsan telik az idő, és eh, fontos, hogy eh, hogy egyre jobban tudatosunk bennünk az, hogy nem mindenki lesz képes teljesíteni a célokat tehát politikai szempontból is nagyobb követelményeket kell állítanunk, amikor a célok teljesítését vizsgáljuk. Azt hiszem, hogy az is fair, hogyha azt mondjuk, hogy a pénz, amit közösen unióként, de tagállamonként is elköltünk fejlesztésre, az fokozatosan emelkedik, de nyilvánvalóan nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben az igények növekednek és a válságok és a katasztrófákat, hogyha figyelembe vesszük, akkor a globális közösségnek, nem csak az uniónak kell ebben részt vennie. A tagállamok illetően általában nyilvánvaló, hogy a digitalizálás, a digitális megoldás illetve a kezelése a támogatásnak, segítségnek, az egy nagyon fontos, és segíti az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot, fel is gyorsítja a segítség eljuttatását. Úgy gondolom, hogy ez olyan, amit valójában mindenki lát is és elismer. ami a digitális ismereteket, szolgáltatásokat illeti, a nagyobb átláthatóságot, a kormány szolgáltatásokat, illetve az országok közötti felhasználások a országokon belül országok között, ez nagyon fontos, de általában van egy egyetemű érdeklődés ez iránt, és azon kell munkálkodnunk, hogy ezt a fogalmat, ezt a koncepciót valódi tartalommal töltsük meg. Az egyik leginnovatív módja a kihívások kezelésének nyilvánvaló, hogy ez nem helyettesítheti a hagyományos munkát, és nagyon sok ország a világban még nagyon hosszú ideig olyan helyzetben lesz, hogy hagyományos gazdasággal fognak élni, és nyilvánvaló, hogy infrastruktúra is kell ahhoz, hogy használhatóak legyenek a, ezek az eszközök és versenyképességüket is segíteni kell, és hagyományos dolgokra is szükség van, tehát a fejlesztési segélyeken túl egyébre is szükség van. De nem lehet a digitális megoldásokat kizárni sem az unió célkitűzései közül, sem a fogadó országok részéről. Hajbuk asszony kérdését, illetve a migrációs kiváltó okok elleni fellépés és a koherens megközelítés. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy már korábban is mondtam, hogy nem lehet leállítani a migrációt, nem is kellene erre törekednünk, hogy egészében megszüntessük. Vannak okok, amikor rákényszerülnek emberek, hogy máshová menjenek, vagy akár veszélyes útra is vállalkozzanak, és bűnözőknek fizetnek azért, hogy valahonnan elmehessenek háború elől, vagy katasztrófa elől tehát a kiváltó okokkal is kell foglalkoznunk, méghozzá fenntartható módon. A hatékony és koherens eh, megközelítés a fejlesztési együttműködésben nagyon fontos. Már korábban azt is elmondtam, hogy meggyőződésem, hogy a fejlődés legalább annyira fontos prioritás elnökségünknek, mint a humanitárius segítségnyújtás. Ez a kettő összekapcsolódik és elválaszthatatlan egymástól. Alapvetően ez egy hosszú távú játszma, fontos, hogy a társadalmak önmagukat el tudják látni, jobb helyzetbe kerüljenek, és a válság vagy stresszes helyzetekben is megfelelően tudjanak eljárni, mobilizálni tudják saját erejüket, és ezáltal tudják kezelni a különböző válsághelyzeteket is. De úgy értettem, hogy itt elsősorban a, ezen a megbeszélésen a fejlődésre és humanitárius kérdésekre kell összpontosítanunk, azonban a fejlesztés is prioritásra elnökségünknek a kórházak hiánya humanitárius területeken az oktatás valóban az orvosi ellátáshoz való hozzájutás válsághelyzetekben mindenképpen egy kritikus kérdés, és erre mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy képesek legyünk jó minőségű med- orvosi szolgáltatást nyújtani. Ami az oktatást jelenti, ugyancsak egy kulcs eleme a humanitárius válasznak is, csak úgy, mint a hosszú távú stratégiai fejlesztési politikának. Úgy gondolom, hogy a az oktatáshoz való hozzáférés javítása azokban az országokban, térségekben, ahol válsághelyzetek vannak, a lehető legjobb módja annak, hogy a szegénységet csökkentsük, és hosszabb távon ezeket az országokat rávezessük egy stratégiai megoldásra. Ez különösen vonatkozik a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra, olyanok, mint nők, kisebbségek. Talán az egyik leginkább stratégiai módja a az oktatási színvonal javításának. Természetesen különböző stratégiai megoldások vannak hosszú távon, de ezt nyomon kell követni, és a lehetőségeket is meg kell teremteni, piacra való bejutás, gazdasági lehetőségek például a fiatalok számára. Mindez része egy komplex kihívásnak. Kinga nevű hölgy, nem jól ejtem azt hiszem ki a nevét, úgyhogy elnézés, de Európai Unió Afrika. Ez szorosan összefügg a diaszpora kérdésével. Nem hiszem, hogy hogy ez jelenleg egy fontos prioritás lenne eddig. Erre ez nem jelent meg önálló pontként az agendánkon, de feljegyeztem az ezzel kapcsolatos észrevételét, és nyilvánvalóan szívesen figyelembe veszem az önök javaslat, javaslatát ezzel kapcsolatban is. Európai Unió-Afrika kapcsolata fontos prioritás, de az Európai Unió Afrika csúcs szempontjából is, de nem csak ezért, ez a csúcs Abidjanban lesz. Tehát fontos, hogy együtt dolgozzunk az Afrikai Unióval és az egyes afrikai kontinensen található országokkal. A 2033-as eh, agenda és stratégiai dokumentum nagyon fontosak, ezeket valamilyen módon integrálnunk kell, úgyhogy mind a saját európai stratégiai céljainkat figyelembe vegyük, de ugyanakkor ez kedvező legyen az afrikaiaknak is, és különösen a fiataloknak, fiatalokra kell koncentrálni, és a fiatal generációra. Ez mindenképpen így lenne helyén való a csúcs fényében is és felelősen kell foglalkoznunk a földrajzi kihívásokkal, illetve azokkal, amelyekkel a kontinens szembesül, gazdasági kihívásokkal, lehetőségekkel, hogy úgy fejlesszük ezeket, hogy ez minél többet nyújtson az afrikai ö, embereknek. Van még egy néhány, hét a, néhány hónap a csúcsig, komolyan kell ezen dolgoznunk, annak érdekében, hogy maga a csúcs ö, ö, elnökülését Tusk úr vállalja el, illetve egy közvetítői szerepünk legyen, és a csúcsot megfelelően tudjuk levezényelni, és hogy egy innovatív módon vigyünk be témákat is, ugyanígy például a digitalizálást, az elektronikus kormányzást, és több lehetőséget adjunk a fiatal afrikai generációknak, de a kontinens kormányainak is, és egy átlátható interakció jöjjön ki, ami Kongót, Nigériát illeti. Nyilvánvaló, hogy úgy szeretnénk dolgozni, hogy minden eszköz megfelelően finanszírozásra kerüljön. Hogyha megnézzük a számokat, és azt, hogy milyen összegek érkeznek az uniótól, a tagállamoktól. Ezek az összegek növekedtek, de hát az nyilvánvaló, hogy a, az igény az még erősebben növekszik. Például például amikor a nigériai helyzetet vizsgáljuk, vagy a Boko Haram helyzetét, hát, és más ilyen csoportokat, akkor nagyon gyakran a legfőbb kihívás az az, hogy azoknak juttassuk el a segítséget, akiknek leginkább szükségük van rá, mert a válság által érintettekhez már eljutni is sok esetben probléma, és nem is annyira a finanszírozás, mint a segítség célba jutatása az igazi probléma. Ez igaz a humanitárius eh, biztonsági eh, ügyekre, és ezeket kezelnünk kell. Nos, eh, Remélem, hogy sikerült a kérdés, Neuser úr kérdésére is válaszolni legalábbis részben a biztonság és migráció ügy. Egy külön kérdés volt a kotonú utáni helyzetről. A 2020-as év nagyon gyorsan közeledik, és tudjuk, hogy a kotonui egyezmény le fog járni azra számítunk, hogy a bizottság egy javaslatot fog tenni a mandátumra, és a kotonú utáni megállapodás helyzetről már volt tárgyalás a tanácsülésen. Egyelőre nincsen teljes egyetértés, konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább, de a konszenzuson kell dolgoznunk, és egyetértek az ön által felvetettekkel, és egy nagyon értékes formát kell ehhez keresnünk. Az Unió Afrika agenda mindenképpen előtérben van, és a csendes óceáni karibi partnerakkal is tovább kell együtt dolgoznunk, és a legfontosabb talán az az, hogy más regionális partnereket is be kell vonnunk a csendes-óceáni térségből, vagy a karibi térségből, a, olyan partnereket, akiknek érdekük, hogy jelentősen hozzá járuljanak az agenda fejlesztéséhez, illetve a regionális országcsoportokkal való együttműködéshez. Ezért fontos, hogy ezt képesek legyünk megvitatni, és remélhetőleg egyetérteni is kell, de optimista vagyok, hogy meg fogjuk találni a módját, hogy hogyan tudunk innovatív módon, vagy valamilyen módon tovább lépni, és legalábbis ne veszítsük el ezt a nagyon értékes tapasztalatot és eszközt, amivel eddig rendelkeztünk. Igen, a migrációs helyzet Olaszországban, ez egy rendkívül súlyos helyzet, ez kétségtelen. Kollégákkal tárgyaltam erről tegnap is. A migrációs helyzet különösen a közép-mediterrán útvonalon az egyik biztonsággal összefüggő olyan kérdés, ami kimagasló helyet kell, hogy elfoglaljon az elkövetkezendő hónapokban a tervekbe, és különböző okok miatt ennek kihatása van a külső biztonságra, a belső biztonsági vonatkozása is vannak, és belső szolidaritási kérdéseket is felvet az EU-s tagállamok között. Megint csak foglalkoznunk kell a közvetlen azonnali követelményekkel, illetve nagyon komolyan kell vennünk az olasz óhajt, hogy nagyobb szolidaritást szeretnének látni az unió tagállamai részéről. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan tudjuk kezelni a kihívásokat hosszabb távon, és milyen stratégiai módon kezelhetőek ezek, úgyhogy fellépjünk a bűnöző szervezetek ellen, amelyek az emberek csempészéséből hasznot húznak, és foglalkoznunk kell azzal is, hogy megfelelően regisztráljuk, azonosítsuk a személyeket, akik mm beérkeznek, és itten innovatív digitális megoldásokat is alkalmaznunk kell. A külszolgálatnak pedig foglalkoznia kell a migrációs okokkal is, és úgy gondolom, hogy ennek része az ellenállás is, a reziliencia, és készen kell, hogy álljunk arra, hogy javítsuk ezen országoknak a képességeit, ahol tranzitálnak ezek az emberek, illetve a kibocsátó országokkal is, amelyek a migráció kibocsátói, hogy saját határaikat megfelelően védjék, és kezeljék a migrációs helyzetet. Ez egy nagy, rendkívül bonyolult, komplex helyzet. Úgy gondolom, hogy látjuk a migrációs helyzetet, az egyik prioritása a máltai elnökségnek ez volt, és komoly előrelépés történt több tekintetben. Nem sikerült megoldaniuk teljes mértékben ezt a helyzetet, és nem azért, mert nem próbálták, hanem egyszerűen annyira bonyolult a helyzet. Minden tőlünk telhetőt el fogunk követni, hogy előbbre lépjünk ezen, ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy sokkal jobb lesz a helyzet az elnökségünk végén, mint jelenleg. Nem csak azért, mert karácsonykor lesz ez, hanem azért is, mert szezionális jellege is van ennek a jelenségnek, hanem e, remélhetőleg a konszenzus is jobban ki fog alakulni, mind a szolidaritás felelősség kérdések is a tagállamok között rendeződnek őszintén konszenzus szeretnénk teremteni, és közvetítőként szeretnénk eljárni, amennyire ez lehetséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr hogy ilyen sok kérdést megválaszolt, szükség volt erre a nagyon rövid rendelkezésre álló idő alatt. Lát, tehát még hat hónapjuk van. Karácsonyig várjuk önnel az együttműködést, és nagyon szépen köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és ráadásul teljesen pontosan betartotta az ön számára kiszabott felszólalási idő. Néhány perc szünetet tartunk, aztán folytatjuk a munkát. Okay, colleagues, we're going on to... Kollégáim, térjünk rá akkor a 9-es napi rendi pontra. A külső finanszírozási eszközök félidős felülvizsgálata a téma. Nagyon fontos ez már csak azért is, mert már túl is haladtunk a félidőn. Talán napra pontosan három éve kezdtük el, illetve kezdődött ez, el ezeknek az eszközöknek a felhasználása, és a felülvizsgálat a bizottságnak lehetőséget ad arra, hogy megnézzék, mennyire hatékonyak ezek az eszközök, szükség van -e némi változtatásra ezekben, úgyhogy elő, a változtatás előtt meg kell nézni, hogy mennyire hatékonyan működnek. A bizottság tehát szakértők segítségével kezeli ezt a félidős felülvizsgálatot, de mi is megtesszük a magunkét, az együtt, fejlesztési együttműködési eszköz, illetve az Európai Fejlesztési Alap részéről jöttek hozzánk el szakértők. Jean Bosszújt a, a fejlesztési együttműködési eszköz részéről fog szólni, aztán pedig Caroline Tunissen és Javier Pereira kollégák az, az Európai Fejlesztési Alap részéről adnak majd elő. Nekik is nagyon hosszú idő alatt összegyűlt tapasztalataik vannak. Először Bosszút úr tartja meg ja, azt hittem, hogy a DC-ivel kezdjük. Jó, akkor kezdjük a fejlesztési alappal. Tuniszen és Pereira kollégáknak összesen 8 percet fogok adni a prezentációjukra. Sorry, is this better? Yeah, Thank you very much. Good afternoon. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Akkor szeretném 8 percben bemutatni az Európai Fejlesztési Alap, illetve a 11-es időszaknak az következtetései. Az Európai Unió egyik finanszírozási eszköze, az egyik legnagyobb egyébként, 30,5 milliárd euró van benne a 2014-től 20-ig tartozó időszakra, tehát ez az egyik, világon az egyik legnagyobb fejlesztési eszköz a politikai keretét a kotonui e, partnerségi egyezmény e, adja, amely nagyon specifikusan rendelkezik, például arról, hogy minden e, döntést közösen kell, hogy meghozzon az Európai Unió és a kedvezményezett országok, és mivel ez egy partnerség, ezért a minden EDF által finanszírozott tevékenység nagyon is saját jellegű politikai párbeszéd folyik a, a szerződő felek között, amely mindig az európai értékeket hangsúlyozza. Földrajzilag 79 országot fed le, különböző szinteken, az ország szinten, a regionális szinten, illetve az AKC szinten működik, és lehetővé teszi az Európai Uniónak azt, hogy minden érintett országban legyen jelen saját pénzügyi és végrehajtási szabályai vannak, nagyon széles körét fedi le az eszközöknek és a megvalósítási módozatoknak is. a nagyon nagy összegek miatt igen nagy súlyjal szerepel az országokban, ahol működik, és, a, és hosszú távú 5-től 7 évig terjedő időszakokra szokott vonatkozni a segély, illetve az e-, finanszírozás, amely igen jól előrelátható munkát tud eredményezni. Hogy mit tesz az LDF? E a szegénység felszámolását támogatja, feltantható, egyenlő növekedést támogat, tehát gyakorlatilag az az az eszköz, amely a gazdaságok strukturális kihívásait próbálja kezelni, hosszú távú fejlesztési strukturális célokat szolgál. Ott ahol pedig kicsit rövidebb távú igények vannak, ott másfajta fejlesztési eszközöket vesznek igénybe. A külső eszközök közül az EDF-et azt teszi különlegessé, hogy mindezek a jellemzők egy, egy eszközben összpontosulnak és egyesülnek. Hogyha megnézzük, hogy milyen fő következményeket vontunk le, ezeket négy szekcióra tudjuk osztani. Az első kettő az inkább a teljesítményre vonatkozik, a második kettő pedig a felépítésre, a struktúrákra, illetve azokra az eszközökre, amelyeket az Európai Fejlesztési Alap használ. 2016 végére kezdték el, fejezték be a tervezést, és 17 elején kezdődött el a megvalósítás, a 11-es szakasz megvalósítása, úgyhogy inkább a 10-es tapasztalataira tudunk építeni, illetve annak alapján tudják levonni, tudjuk levonni a következtetést arról, hogy megfelelő hatékonysággal működik-e. Először is hogy az EDF 11 mennyiben felel meg, illetve ha, ö, lehe, van összehangolva az európai fejlesztési politikával, illetve hogy mennyiben passzol a többi fejlesztési eszközhöz. Nagyon jól működik ez az egy első megállapodásunk, annak ellenére, hogy új fejlesztési prioritások jelentek meg. Ö, hozzájárul megfelelően országszinten legalábbis a fejlesztési célokhoz, regionális szinten talán kevésbé hatékony ugyan, de a támogatási, fejlesztési hatékonysági célokhoz nagyon jól illeszkedik például a különböző nemek, szemponti, nemek szerinti szempontok jól megjelennek, aztán jó belépési pontja annak is, hogy az Európai Uniós értékeket beépítsük a különböző támogatási tevékenységekbe, illetve a kedvezményezettek kiválasztásába, és a megfelelő politikai dialógust is tudjuk, le tudjuk folytatni az államokkal. A releváns ugyanakkor a fejlesztési célok szempontjából is, a nemzetközi célok szempontjából is, de az új prioritások, például a migrációs ügyek szempontjából úgy gondoljuk, hogy a hogy a trust fundok kiegészítő működése szükséges ahhoz, hogy jól működjön. Aztán, hogy az alap, alapító elvek mennyire működnek még, a nagyon gyorsan változó kontextusban. Hát az EDF hosszú távra tervez, és olyan országokban működik, ahol a fejlesztést koherens, előrelátható módon tudja támogatni, a különböző fejlesztési kihívásokat így tudja kezelni de ugyanakkor ez nehézségeket okoz azon a téren, hogy az új körülményekhez milyen rugalmasan tud alkalmazkodni. Ugye vannak olyan vonások, amelyek elavulnak, vannak olyan dolgok, amelyek viszont új kihívások, és ezekre nem feltétlenül tud rugalmasan reagálni. Az egyik nagyon fontos következmény az, illetve köt, az egyik fontos megállapítása az, hogy a partnerség, illetve az, hogy mennyire érzik magukévá az adott országok ezeket a terveket, ez sajnos nem valósul meg teljes mértékben. A, az egyszerűsített eljárások, illetve a trust fundok belekeverése sem volt megfelelően hatékony és a partnerországok döntéshozatali lehetőségei is csökkentek. Egy sor nemzeti engedélyezési hivatal körül is voltak strukturális problémák, illetve nagyon nehéznek tartja a bizottság a partnerség kiszélesítését, kibővítését. Általában kormányokkal szoktunk partnerséget vinni, esetleg a civil szervezet is, is egy kicsit bele folynak a munkába, de például politikai pártok, vagy, vagy vallási vezetők, vagy más érintettek, más társadalmi rétegek felé nagyon nehéz kiszélesíteni az együttműködést. Ha megnézzük azt, hogy az EDF a struktúrája szempontjából mennyire alkalmas az, a megcélzott tevékenységekre, azt látjuk, hogy a koordináció javult, a bizottság sok lépést tett ennek érdekében, és annak érdekében, hogy a különböző eszközök és projektek között meglegyen a szinergia, de különösen az EDF <clears throat> e és a központilag kezelt költségvetési sorok között nincs meg a megfelelő együttműködés, valamint a nemzeti, regionális, illetve az AKC szint között sincs meg a megfelelő összhang. Aztán, amikor arról beszéltem, hogy milyen különleges jellemzői vannak az EDF-nek, ugye ezek együtt kiváló eszközként kell, hogy működtessék ezt az eszközt, de sajnos az Európai Unió nem tudta még teljes mértékben kihasználni mindezen tényezők együttállásának az előnyeit általában inkább a minden, mindenkire egységesen ráhúzott megoldásokat szokta használni, és ez aztán a különböző partnerországok egy, e, egyénileg jellemző helyzetére nem tud, helyzetéhez nem tud megfelelően alkalmazkodni. Nem használjuk ki, tehát megfelelően a politikai <clears throat> párbeszéd adta lehetőségeket. Végül pedig milyen eszközök léteznek LDF e szinten, és hogy ezek megfelelőképpen hatékonyak és célszerűek-e. Az első következtetésünk az, hogy az Európai Unió annak ellenére, hogy szeretné fejleszteni a tevékenységek ellenőrzését még mindig nem eléggé eredményorientált. Még nincsenek megfelelően mérhető eredmények, nincsenek megfelelő mutatók, amelyek alapján megállapíthatjuk, hogy tényleg elértük a kitőzött célokat. Tehát az ellenőrzés és az értékelés még mindig nem megfelelő az LDF e e, e, esetében, és ezért nem is elég magas az elszámoltathatósága, illetve a hatékonysága ennek az eszköznek, úgyhogy ebből még van mit tanulnunk. Végül pedig a bizottság az elmúlt néhány év során nagyon sok igyekezetet tett arra, hogy az eljárásokat egyszerűsítse, annak érdekében is, hogy a különböző fajta eszközöket egységes szabályrendszer alapján tudja kezelni. De ez csak néhány évvel ezelőtt kezdődött meg, úgyhogy még nem tudjuk világosan látni, hogy ez mennyiben segít. Vannak ennek jelei ugyan, hogy ezzel javul a munka, de az elvárt említett adminisztratív tervek, terhek elvárt csökkenése és a jobb gazdasági teljesítmény még nem egészen látható. Ugyanakkor az egységesítésnek negatív oldalai is vannak, mert nem feltétlenül segíti a finanszírozáshoz való hozzájutást, és így az Európai Unió inkább ilyen segélyadminisztrátorként merül fel a ahelyett, hogy a helyszínen is segíteni tudna az országoknak. Köszönöm szépen. A kérdéseket majd a következő előadás után tegyük fel. Jean Bossuit úr következik. Én nem igazán fogom a diáimat követni. A DCI tehát az Európai Fejlesztési Kooperációs Eszköz elsősorban például a latin-amerikai, ázsiai országokban a szegénység felszámolásával foglalkozik. Vannak különböző programok ezek, ezen országok számára, vannak tematikus programok is. Ez egy értékelés, és az értékelés egyre inkább fontossá válik majd a jövőben. A civil társadalom, a különböző hatóságok számára. Itt a, előbe megyünk a 2030-as agendának. Nagyon sok az innovációs program, aztán vannak programok, például a pánafrikai programok, éppen ezért ez egy nagyon komplex, bonyolult helyzet. A az Európai Fejlesztési Alappal együtt működünk a kollégákkal, és nagyon hatékony a, az együttműködés a modernizálás területén azokban az országokban, amelyekkel foglalkozunk, sokkal több a koordináció, így sokkal több a program, és a a, a 2011-es agenda különböző feladatait, céljait meg tudtuk valósítani ott van Tájföld, Indonézia, Brazília és számos más ország, amelyekkel foglalkozik az agenda a változásért című menetrend. Tehát ez az eszköz nagyon sikeres volt, mert új politikai kérdéseket tudott integrálni. Megvannak a nemzeti programok, a szegénység felszámolására, és, de nem volt könnyű más céljait is bevenni ezekbe a programokba az Európai Uniónak. Egyre nehezebb a különböző eszközöket felhasználni annak érdekében, hogy a különböző demokratikus jogokat el, előmozdítsuk. Különböző eszközök vannak más területen is, de például a klímaváltozás területén és más globális prioritások terén nagyon nehéz a helyzet, tehát hatékonyság szempontjából elég vegyes a helyzet. Itt látjuk azt, hogy nem könnyű koordinálni a különböző részelemeket. A szinergia nagyon, biztosítása nagyon nehéz a tagállamokkal együttműködve közös programokban még mindig nagyon korai fázisban vagyunk. De mit is tudunk elérni ezzel az eszközzel? Mit is nyújt ez Európának? Ugye nagyon sok pénz van itt érintve, de a DCI terén nem igazán a pénz az, ami a legfontosabb. Persze ez lényegbe vágó, de ez nem olyan dolog, mint amikor valamit megveszünk pénzért. Arról van szó inkább, hogy egy supranacionális, nemzetek feletti egységről van szó. Ez, egy, ez igazából a hozadott értéke a, a tagállamok számára. Aztán van egy másik szint nevezetesen, hogy a, bevonhatjuk a magánszektor pénzét is ebbe a folyamatba, tehát a DCI így megsokszorozza a különböző pénzügyi lehetőségeit. Aztán van egy másik alapvető dolog, hogy ez a szegénység csökkentése szempontjából szegény országokban nagyon jelentős szerepe van ennek az eszköznek, habár egyre kevesebb az ilyen ország, és itt már ugye beszél, beszélhetünk a középjövedelmű vagy a felsőjövedelmű országokról. Nagyon nehéz az számos ország számára elfogadni ezt a, az eszközt, és látjuk, hogy az LDF-fel is ugyanezt történik egyre inkább. Éppen ezért az értékelés is rámutat arra, hogy 2017-ben egyfajta hézag van bizonyos területeken. Vannak országok, amelyeknek nincs szüksége már segítségre, de hogyan lehet a közös érdekeknek megfelelően fellépni? Vannak más dolgok is az Európai Unió kapacitását illetően, a tagállamokat illetően. Tehát egy jelentős hiány, egy hézag van ezeken a területeken. Az edf felkapcsolatosan is minden erőt feszítés ellenére, a, a megvalósítandó politikák ellenére elég egyre nehezebb a helyzet, bár a magánszektort is bevonták már a folyamatba. Azt tudjuk, hogy az SDG agenda szintén több partnert, több, több szereplőt bevonó eszköz. Az az zárnám, hogy egy fontos pontra utalnék, nevezetesen a DCI fontos eszköz földrajzilag is a legszegényebb országokra vonatkozóan. Fel lehet tenni azt a kérdést, hogy a két eszköz esetleg miért nem kerül fuzionálásra. Persze mm, a erről el lehet gondolkodni, de vannak olyan programok, amelyek azonban mm, csak az egyiket érintik, és nem mind a kettő, de meg lehet nézni, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni, hogyan lehet a jövőben, hogyan lehet együttműködni a jövedelmi országokkal. Tehát más típusú eszközökre van szükség, más típusú értékelésre van szükség. Ennyit akartam elmondani, asszonyom, hölgyem, 8 percben. Köszönöm szépen, és nagyon jól tette, amíg ki is kapcsolja a mikrofont, akkor nagyon jó. Kedves kollégák, most van itt egy kis időnk, a bizottság mindjárt szót ön fog beszélni, illetve válaszolni, hogy hogyan kíván ezekre reagálni kollégáknak van-e kérdésük? Nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót, illetve a beszámolókat és az értékeléseket. Az EDF használatával kapcsolatban vannak kérdéseim, illetve az éppen mostani prioritások fényében a Trust Fund-dal kapcsolatban. Tehát a félidős vizsgálat az afrikai segítségnyújtási helyzetet elem, elemezte, és azt mondja, hogy a projektek nem eléggé fenntarthatóak, és nem eléggé ö, eredményesek, hiszen az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a, ö, az ö, ö, a be, bevonás sem eléggé ö, jó szintű. Az Európai Bizottság hogy tud majd a tagállamokkal együttműködésben gondoskodni arról, hogy az elképzeléseknek megfelelően kezdjen el folyni a fejlesztési munka, és hogy várhatjuk-e azt, hogy ugyan olyan aktívan ugyanannyi pénzeszközt kap meg a fejlesztési eszköz, hogyha nem, nem megfelelően működik. Másik kérdésem pedig az értékelésnél azt látjuk, hogy a bizottság eh, jó tudomásul vette az értékelést, és az értékelőkkel föl fogja venni a kapcsolatokat annak érdekében, hogy az eredményt, illetve az értékelést jobban megértse. Én nem értem, hát a bizottság hogy lehet, hogy nem érti meg az értékelésben foglaltakat, ez annyira komplikált? Ez lenne a kérdésem, hogyha erre választ kaphatnék. Um, Köszönöm szépen. Van-e más kollega Enrique Carrer? Köszönöm szépen. A DCI konklúziókkal kapcsolatban a legutóbbiakban visszajövünk egy állandóan visszatérő tematikához, sokat beszélünk a parlamenti szakbizottságról, arról szól, hogy meglássuk, hogy hogyan működjünk együtt olyan országokkal, amelyek közepes jövedelmiek, vagy a közepesnél valamennyivel magasabb jövedelmük van. Első dolog, ezen mindig vita van, ami pedig a megfelelő eszközöket illeti. Egy statisztikai mutatóból indulhatunk ki, hogy mennyi a közepes jövedelem, és mint az általános közepes mutatók, azok nagyon nagy különbségeket takarnak, ez lehet regionális, lehet bizonyos kisebbségeknél nagy eltérés, vonatkozhatnak bizonyos jövedelem, jövedelmi kategóriákra, korcsoportokra, és több ok miatt is az Európai Bizottság esetleg úgy dönthet, hogy olyan országokkal kíván együttműködni, amelyek a mutatók szempontjából éppen határesetet képeznek, nehogy Isten esetleg ki is csúsznak a meglévő eszközök alkalmazási hatájából. De a bizottság dönthet úgy is, hogy ezt kibővíti. Tehát azt jelenti, hogy a széles skáláját kellene a lehetséges megoldásoknak figyelembe venni. Tehát, hogy milyen együttműködések vannak, hogyha ez így nem működik, akkor milyen egyéb együttműködés lehetséges? hogyha a bizottságnak azt akarja mondani, hogy a két-három dolgot, akkor mik lennének ezek? Van ugye egy hatalmas program, különböző programok, hogy hogyan, nagyon sok minden van lehetőség, konszenzus is egy probléma, számos lista van, amiket lehet ebből finanszírozni, de ha Más finanszírozási lehetőségek is vannak, különböző típusúak, strukturális alapok, vannak olyanok, amik olyan országoknak vannak, ahol például nincs kellő víz, egészséges ivóvíz infrastruktúra, nyilván egészen máshol vannak más európai övezetek, ahol pedig ipari körzetek van, régiók vannak, ahol új munkahelyeket kell létrehozni. Tehát az Európai Unión belül is nagy különbségek vannak. Mi lenne az ajánlása, mert tehát mit, mi, mit kellene a következő lépésként tenni? Mi, mi az, amit változtatnunk kellene esetleg, ha változtatni akarnánk? Mindenképpen érdekes, hogy a DCI-t, vagy ezeket hogyan tekintjük az adományozó szempontjából, a kedvezményezett szempontjából. Ha változtatni akarunk az SDG-vel, az MDG-kel, akkor mit jelenten ez konkrétan? Mert ugye zsargonokban beszélünk az ilyen megbeszéléseken, de véleményük szerint mi az, amit, amin változtatni kellene? Hogyha valakinek el kellene magyarázni, akkor mit mondanánk, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk? Esetleg megkérjük a bizottságot, hogy most szóljon hozzá? Talán jó lenne, hogyha elmagyaráznák, hogy hogyan fogják az értékelést végezni, utána meg, meghallgatjuk még a szakértőket, és aztán még lehet kérdezni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hát ez az értékelés, ez egy egy lépés a középtávú felülvizsgálaton belül, és hogy milyen változ, választásokat tett a bizottság, az a bizottságnak volt. A külső értékelés az egy külön dolog, az értékelések véglegesítésre kerültek, nyilvánosságra hoztuk őket, és úgy gondolom, hogy nagyon sok információt tartalmaznak, és elgondolkodtató elemek is vannak benne. Az értékelők is elmondták, az egyik kihívás ezekben az értékelésben az az, amikor a DCI-ról vagy a fejlesztési alapról van szó, Ugye ezek eh, hosszú távú eszközök, és még túl korai lenne értékelni azt, hogy ezek mennyire felelnek meg a kitűzött célnak. De van egy politikai ciklus, amit figyelembe kell venni, és amikor eh, elemezni kell. És hát eh, jó, hogyha tisztán látunk. Most már látjuk azt, hogy mi az, ami leírásra került, és amennyire lehet, az adatokra támaszkodunk, az evidenciákra. Nem minden esetben vannak megfelelő adatok vagy bizonyítékok, amikkel egyértelművé lehet tenni ezeket, és támogatni lehet ezeket az értékeléseket. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen alapon döntött a bizottság, hogy az EDF, az Európai Fejlesztési Alap mit látunk a végrehajtás tekintetében. Tehát elkészítettük ezt a félidős jelentést, a költségvetet, és a fejlesztési alap az egy másik keret, mások az eljárások, és a jogszabály után azt mondja, hogy ott egy teljesítményvizsgálatot kell tartani, ami megint egy másik dolog, és a lehető legtöbbet kell kihozni belőle, szinergiákat kell érvényesíteni, ez nagyon sok szempontból egy más jellegű értékelést ír elő. Remélem, hogy hogyha kettőt összehasonlítjuk, hogy mi történik a különböző eszközök esetében, akkor ezek különböző jogi, intézményes eszközök. Egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy mi az, amit az elkövetkezendő hetekben ugyancsak nyilvánosságra fogunk hozni, ez az úgynevezett koherencia jelentés, ami pedig a különböző értékeléseket fogja szintetizálni, és ezeket fogja összesíteni. Ez egy további érdekes olvasmány lesz a már meglévő eh, mellett. Nagyon sok az olvasnivaló, de ez talán azért érdemes megnézni a koherencia jelentést, ami megpróbálja a különböző eszközöket áttekinteni, milyen szinergiák léteznek, hol lehetne még eh, tenni. Mert ugye sok eszköz közül Fontos az, hogy a különböző országokban a különböző fellépések, régiók hogyan működnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nyilvános konzultációt is folytattunk három hónapig, azért, hogy jobbak legyenek a kapcsolatok, és szeretném azt is megemlíteni, hogy körülbelül 60 érintett féltől kaptunk visszajelzést, Ezre nem mondom azt, hogy rengeteg, de azért mégiscsak mutatja azt, hogy különböző hozzászólásokat, véleményeket tudtunk így figyelembe venni. Március végén volt egy technikai munkacsoport, parlamenti kollégák is részt vettek benne, tehát ez a párhuzam, párbeszéd folyamat alapvetően fontos a tekintetben, hogy megfelelő gondolkodási folyamat érvényesüljön a bizottságnál. És a következő lépés a bizottságnak, hogy egy munkadokumentumot készítsen az értékelések alapján, most pedig az értékeléseket nézzük, és aztán a bizottság szolgálatainak az értékelés alapján kell kidolgozni egy munkadokumentumot, aminek az a célja, hogy a félidős jelentéseket majd decemberben elfogadja a kollégium, az a következő, ez a mi, eh, minket érintő része ennek. Elnök, köszönöm szépen, tehát december, majd akkor decemberben halljuk a bizottságtól, hogy mi lesz. Legutóbb úgy emlékszem, hogy voltak változtatások, néhány változtatást eh, alkalmaztak középtávon. Akkor most visszadom a szakértőknek a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a globális kérdéseket hagyjuk meg a végére. Ami a trust fundokat illeti, nagyon sok dolgokat kell tennünk, hogy ne menjünk túl mélyre bele az érvelésekbe, mert már eddig is rengeteg vita volt erről. A külön, fő különbség a bizottsági álláspont és a konzulensek véleménye között az az volt, hogy mi a trust fundokat jogi szempontból vizsgáltuk, teljesen egyértelmű, hogy megmutatja, hogy nincsenek specifikus szerepe az egy különböző kormányoknak, és a döntéshozatali testületében az alapoknak ők nem vesznek részt. Tehát a pénz kikerül az IDF-ből, e a fejlesztési alapból, és utána már nem része ennek. Hogy ugyanakkor a bizottság szempontjából természetesen ez egy rossz megközelítés, nem a jogi szempontok miatt, hanem azért, mert a gyakorlatban az országokat felkérik a különböző döntésekben való valamilyen szintű részvételre. Ezért nagyon rosszul néz ki, hogy a konzulens valamire rámutat, ami a bizottság szerint nem helyén való. Ez volt a legnagyobb ütközési pont amit szeretnénk nagyon hangsúlyozni, hogy mi egy teljesítményi szempontját vizsgáltuk a, az, a, a fejlesztési alapnak, nem csak az Afrika Trust Fundnak. Tehát mindenképpen kell, hogy legyen egy független értékelése a trust fundoknak, és a különböző elemeket külön kell megvizsgálni jogi szempontból, tehát valóban jogi szempontból voltak bizonyos aggodalmaink, azon kérdések, amiket felvetettek, partnerség, hatékonyság, fenntarthatóság, stb a jelenlegi felállásban, és hogy ez jól került a létrehozásra. ami értékelésünk az 2016 nyarán készült, önök pedig most félidős jelentést készítenek, ami 2017 februárra tehát már utána volt például a publikáció is, a bizottság az interneten tette át, a később a Trust Fund sokkal nagyobb átláthatóságot tett, tehát én ezzel zárnám ami azt illeti, hogy mit tegyünk a közepes jövedelmi országokkal, és mit kellene változtatni. Ezt a kérdést természetesen nem tettük fel, és az ajánlásainkban sem, sem szerepelnek. De megnézzük a, az ajánlásokat, akkor láthatják, hogy mi az, amit mi fontosnak gondolunk. Ha fel akarjuk tartani a az akácsi országok és az unió között a fejlesztési alapot, akkor rendszeresen meg kell erősíteni és meg kell újítani ezt a partnerséget, figyelembe véve azt, hogy mi történik a világban, és az egyik az az, hogy demokratikusabb kell, hogy legyen a részvétel. Nem csak az, hogy a partner kormányokkal folytatunk párbeszédet, hanem sokkal szélesebb körben demokratikusabb részvételt kell biztosítani a társadalom különböző rétegeivel, hogy valójában úgy dönthessenek, hogy a fejlesztés hova kerüljön de mindenképpen azt javaslom, hogy olvassák el a jelentés ajánlásait, ez már egy jó iránymutatás. Egyszerű megoldásom nincsen arra, hogy ez vagy az jobban működne, és egyébként is nem is kérték tőlünk, hogy miért adjunk. Köszönöm szépen, ugyancsak ez a DCI-ban is meg kell vizsgálnunk a Trust Fund kérdést, mert a DCI is hozzájárult ehhez, minden eszköz, szinte minden eszköz, nem csak a nagyon specifikusak de egy kérdés, amíg minden értékelésben kijött, és a koherencia jelentésben is, a rugalmasság kérdése, ami rendkívül fontos. A trust fundok miért? Mert a, Európának különböző prioritásokra kellett reagálnia, és alapokat kellett mozgósítania. Ez nagyon fontos, mert van egy fejlesztési együttműködési cél, az ország is érdekelt, de egyre jobban kell azt is látnunk, hogy vannak egyéb érdekek is, amiket ugyancsak bele kell építeni, a kölcsönös érdekek. E, nem csak az van, hogy adományozó és kedvezményez, hanem hogyan finanszírozunk mindezt egyre fokozottan van egy belső európai érdek is. Ezt is megtaláljuk a DCI-ban, ami mindennek a keveréke. Hogyan tudjuk, van migráció, terrorizmus elleni küzdelem, biztonság, hogy lehet mindezeket összekapcsolni, a partnerországok érdekei, és a másik két típusú érdek, a kölcsönös érdekek, ami megint egy más típusú együttműködés feltételezés az európai belső érdekek de hát ezt az összeegyeztetést kell megtalálni. Jó, ez eddig rendben, de hogyan tovább? Ezt a kérdést is felveti ez a, az elemzés, hogy a különböző érdekeket hogyan lehet kiegyensúlyozottabbá tenni. Ez fontos a DCI tekintetében is. Ami pedig Gerero úrnak a kérdését illeti, ez rendkívül trükkös kérdés, mert ugye a változtatási ágende bevezette az úgynevezett differenciálást, és erről egy nagyon hosszú vita volt itt, hogy egy adott pillanatban megvizsgáljuk, hogy már nem eszköz az, hogy bizonyos országokkal dolgozzunk. És persze ehhez mutatókat alkalmaztak, amint benne lehet vitatkozni. Ez a jelentés azt mondja, hogy talán túl hirtelen volt ez a változás, a differenciálás önmagában jó, mert a szükös eszközökből felszabadított valamennyit, hogy áttegyük oda, ahol valóban nagyon nagy szükség van, és ahol egyáltalán nincsenek helyi erőforrások. Ez önmagában jó, azt mondta a DCI jelentés, hogy ez önmagában egy jó dolog, csak a bonyolultságot talán alulértékeltük, hogy a helyzetek mennyire különbözőek és mennyire sokszínűek. Most lehet azt mondani, hogy ö, differenciálunk, de ezt lehetne talán tovább finomítani. A régi típusú együttműködés ezek országokkal ugye a saját ö, hazai ö, források mobilizálása, ez is egy uniós elv, hogy India, Pakisztán, Brazília, ha ők nem tudják fizetni kellően a, az oktatásukat, az nem azért van, mert nincs elég támogatása, hanem azért, mert nincs kellő adóztatása, belső forrásaikat nem mobilizálják kellően, ami aztán kompenzálhatja a külső támogatást. Van belső forrás, de lehetne ezeket sokan jobban megemelni. Nincs egyszerű kiút ebből, de az biztos, hogy a jelentés erre összpontosít, hogy finomítani kell a megközelítésünket. Nem feltétlenül a szegénység csökkentése telekén, hanem az egyenlőtlenségek vonatkozásában. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor a támogatás földrajzi programokhoz kapcsolódik, akkor vannak egyéb programok. A DCI-on belül is vannak olyan programok, amik továbbra is alkalmazandóak egyes országokra. A GPGC, a Global Public Good and Challenges, ez is egyes országokra van, de ez egy nagyon pici költségvetés. Ez egy másik eszköz, amit nem sokan ismernek, de ez is egy jó példa az európai értekekre, ez pedig a partnerségi eszköz, ami megint csak használható ezen országokban de végül is azt mondja az értékelés, hogy ezek az alternatívák nem tudják teljes mértékben kitölteni a hiányt ezen országokban, és akkor visszatérünk a megkülönböztetés nélküli ö, támogatásra olyan országoknak is, ahol tulajdonképpen, ha jobb lenne a belső kormányzásuk, akkor megtalálhatnák a saját belső forrásaikat. Ezzel kellene a jövőben is foglalkozni, és hát a DCI ebben a kontextusban próbál lavírozni. Ez mindenképpen mutatja, hogy valami hiányzik, és az előző eszközökhöz kellene visszatérni. A utolsó kérdés pedig. Talán a DCI jelentésének két legfontosabb kérdés a jövőre nézve az, hogy az emberi jogokkal mit teszünk, és a civil társadalommal, a nem egyenlőséggel mit kezdjünk hiszen ez a fejlesztési alapban és az együttműködési eszközben is egyre nehezebb lesz a földrajzi eszközökön keresztül megvalósítani. Hiszen gyakran egyszerűen ö, gondolkodás nélkül nemet mondanak, nagyon sok együttműködő ország nem hajlandó bevonni a civil szervezeteket. Tehát ezeket a nagyméretű pénzegy, pénzeszközöket, amelyek erre lennének alkalmasok, alkalmasak, hogy ezeket az ügyeket előre mozdítsák, nem tudjuk erre kihasználni. Tehát a híres európai demokrácia és emberi jogokat előmozdítani hivatott eszközöket nem tudjuk rendesen kihasználni. Tehát ez a kérdés nagyon fontos a jövőre nézve. Másik kérdés pedig az, hogy az Európai Unió hogy tudja modernizálni az eszközeit annak érdekében, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérje. Ugye fontos, hogy itt a közös érdeken, a tárgyaláson, a közös finanszírozáson alapuló eszközt alakítsunk ki, már pedig ami most van, az nem feltétlenül ezeken az elveken alapul, tehát modernizálni kell őket, a politikai terveinket át kell alakítani, hozzá kell ezeket igazítani a jelenlegi követelményekhez. Na most a GPGC program, amiről az előbb beszéltem, ez pontosan egy olyan kis program, amely ugyan kisméretű, de ezeket az új kihívásokat szeretném eh, kezelni. És nem csak a, a résztvevő országok számára, hanem általában véve az együttműködő országok számára, illetve ezekkel kapcsolatban rá kell jönnünk, hogy nem feltétlenül mi vagyunk már a legnagyobb méretű adományozók. Tehát mindez olyan átállást igényel, ami, amit meg kell terveznünk. És látjuk, hogy egy csomó olyan országban a fejlesztési alap együttműködésében is, hogy azt mondják, hogy a bizonyos követelményekre, amiket mi támasztanánk, egyszerűen nemet mondanak. Azt mondják, elnézést, ez a mi országunk, ne döntsetek se eh, erről. Tehát az Európai Unió erre vonatkozó elképzeléseit igenis felül kell ugyanígy vizsgálni. Elnök, igen, lehet, hogy a bizottsággal együtt a globális közjó, közjavak kérdését meg kellene próbálni új, friss szemmel megvizsgálni. Hát nem ma lesz ez, de egy más alkalommal valóban hasznos lenne ennek az elvégzése. Igen, tehát ez a globális közjó, ez új, új finanszírozási mechanizmusokat, új együttműködési mechanizmusokat programokat eh, tervez, és eh, ilyen, ilyesfajta e, eszközök egyébként már vannak, amelyek majd a jövőbeni másfajta együttműködéseket szeretnék szolgálni. Elnök. Igen, és mondjuk a, a nem kormányzó partnerek megtalálása is nagyon nehéz. Én azt hiszem, nagyon sok évet töltöttem azzal, hogy a saját kormányomat meggyőzem arról, hogy az együttműködési, együttműködő partnerrel nem csak a kormányt kell érteni, hanem mindenféle ö, szervezeteket, és ugye ez azt jelenti, hogy a kapunál őrködő kormányzati szerveket meg kell próbálni megkerülni, és én úgy gondolom, hogy az új strukturális alaprendszereknél azt látjuk, hogy a ö, túlságosan központosított ez a ö, rendszer, és most az országok ö, decentralizálni szeretnék ezt a folyamatot, ők szeretnének arról dönteni, nálunk is, máshol is, hogy pontosan hogy döntik-e, hogy hogy osszák, osztják ki a támogatást. Tehát nagyon sok országban folyik most a vita arról, hogy ezek a, ezeknek, az ügynök, ezeknek a tevékenységnek a finanszírozása hogy működjön. Aztán ugye az emberi jogok védelme nehéz, de akkor is valószínű, hogy vannak országok, ahol jobb a fejlesz fejlődés ebből a szempontból, mint más országokban. Ez is fontos kérdés. Hogy kezeljük ezeket a kérdéseket? Egyelőre ezekre még nincs válaszunk. Köszönöm szépen az előadóknak és a bizottság képviselőinek is, hogy megjelentek ma. Várjuk a további válaszokat, a további dokumentumokat, és meglátjuk, hogy mik lesznek a következő lépések. Köszönöm. Okay, colleagues, we're going to move on because we have... Köszönöm kollégáim, folytassuk a munkát, hiszen van még néhány napi rendű pontunk. A következő ezek közül a tízes, a katasztrófa kockázati csökkentéssel foglalkozó globális platform kérdése Cancúnban rendezték meg ezt a találkozót május 22-től 26-ig, majd Enrique elmeséli, hogy mit tanultunk mi mindebből, és mik a következő lépések. Köszönöm szépen. 17 óra van. Én nagyon jól tudom azt, hogy a bizottság türelmetlenül várja a jelentésemet erről a mm, világ platformról, amelyre Cancunban került sor. Májusban volt ez a ö, találkozó. Sziliatides biztos úrtól megkaptam a meghívót, hogy részt vegyek a delegációban. Az ENSZ szervezte meg ezt a delegációt. A koordinátorok ülésén arról döntött a DEVE bizottság, hogy egy személyes delegációt állít ki, ami ez általánosságban nem így szokott lenni. de végül is ketten voltunk, Manuel Enrique és jó magam ebben a delegációban. Néhány napon át találkoztunk tehát Cancunban ezen a találkozón. A jelentésben látnak fotókat is, újú ingben látnak bennünket, annak ellenére, hogy Cancunban volt mindez. Ne képzeljék azt, hogy ez egy ilyen nyaralás volt számunkra, mert egyáltalán nem engedte ki bennünket a találkozóról. És nem volt a strand sem hozzáférhető egyáltalán, nem lehetett kivenni a strandra, tehát nem lazsáltunk, nem, nem vakáción voltunk, hanem folyamatosan dolgoztunk. Össz, ennyit tehát akkor a tartalmat illetően. Ez az, ennek a világplatformnak az első találkozója volt, a, és ez követte a két évvel ezelőtti szentályi ülést. A szendái találkozó foglalkozott a kockázat csökkentés, a katasztrófa kockázat csökkentéssel 2015 és 2030 között. A szendái találkozó küldött egy delegációt a parlament, és ezen is részt vettem két évvel ezelőtt Ziller képviselővel, Nikolettával és másokkal és ez az egész találkozó akkor már megváltoztatta a perspektívákat. Azt, hogy hogyan is lehet a természeti katasztrófák ellen fellépni. Sokkal inkább a prevencióra kell összpontosítani, és arra, hogy hogyan lehet felkészülni az ilyen típusú katasztrófákra. A kankuni ülés tehát a Szendai után két évvel felülvizsgálta a helyzetet, értékelte, hogy mi működött, mi nem működött. A mi delegációnk már a kezdetek óta az EU delegáció részé, részét képezte, amelyet Stiliadis biztos úr vezetett. részletünk számos találkozón, találkoztunk más delegációkkal, különböző szociális partnerekkel, a civil társadalom képviselőivel, és így tovább, és így tovább. Én jó magam személyesen részt vettem olyan üléseken, amelyek parlamenti témával foglalkoztak. Tehát volt egy ülése a parlamenti képviselőknek, amelyet a mexikói szenátus szervezett meg, ezen részt vett a interparlamentális unió e, elnöke is, nemzeti stratégiákról is volt szó, a felkészültségről, a válságokra. Részt vettem szintén azon az ülésen is, amely az AKC Fórum ülése volt. Ez a fórum amelyen különböző országok vettek részt, aláhúzta annak szükségességét, hogy a regionális szervezetek számoma, számára milyen fontos tevékenységek vannak, és ezeknek meg kellene határozniuk az orientációkat, és aztán helyi, regionális és nemzeti szintre kell ezeket a tevékenységeket áttenni. Itt egy stratégiai tengelyről van szó, hogy hogyan tudunk jobban reagálni a válságokra. Továbbá részt vettem az EU delegációval együtt más üléseken is, és az Európai Unió állásfoglalását mutattuk be, plenáris ülésen is, az Európai Biztos mutatta be az állásfoglalást, az NGO-kkal találkoztunk, tehát általában a civil társadalom képviselőivel. Johannes Luchner is ott volt, és köszönöm neki az együttműködését, most is itt van velünk. Volt egy vita az NGO-kkal, amely nagyon amelyeket nagyon érdekelnek a különböző ö, olyan mechanizmusokkal, olyan mechanizmusok, amelyekkel ö, a válságokra fel lehet készülni a különböző jelzőmechanizmusok, korai jelzőmechanizmusok, például, hogy hogyan lehet ezeket mobilizálni, hogyan lehet azokat érzékenyíteni mind erre, akik részt vesznek ezekben a folyamatokban. Tehát már most is léteznek ezek a mechanizmusok, és ezt el is mondtuk ott. Aztán a magánszektor szereplése, részvétele is nagyon fontos ebben a folyamatban, a katasztrófák megelőzésében nagyon fontos a biztosítási téma is, a magánbiztosítás, a közbiztosítás, a különböző ágazatokban, és különösen olyan ágazatokban, ahol általánosságban természeti katasztrófák vannak, áradások, árvizek, amelyek ellen igazából fel lehet lépni egy magán és állami szektor kooperációval. Van két dokumentum is, amelyek magas szintű nyilatkozatok, közlemények, a vezető közleményei annak érdekében, hogy a különböző szálláshelyek kell foglalkozik, és van egy másik közleménye, amelyben az elnök összefoglalja a konklúziókat. Hát ez egyfajta mérlege a platformnak. Ez egy világplatform, amelyen 7000 részvevő volt, több mint 300 szervezettől. Tehát ez egy világ globális platform volt. A a Deve részt vett két évvel ezelőtt a Szendá, már a szendái ülésen vagy konferencián, és ezzel meg tudtuk erősíteni a Deve tevékenységét is. Az Európai Bizottság, a tagállamok, a különböző akcióterveket mind megtárgyaltuk, ugye az észt elnökséggel is azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy az elkövetkezendő három hónapra mutassa be a programját, a miniszter azt mondta, hogy fontos lenne, hogy a tagállamok megvalósítsák azt, amit a nemzetközi konferenciákon vállaltak. Fontos tehát, hogy a tagállamokra nyomást gyakoroljon a tanács. Ez fontos az együttműködésünk szempontjából, de természetesen figyelünk a arra, hogy hogyan reagáljunk a, a válságokra. A tanulmányok szerint a válságok és a válságok megelőzése lehetővé teszi, hogy, hogy pénzösszegeket takarítsunk meg, és elsősorban az, hogy nagyon sok emberi életet mentsünk meg. Éppen ezért nagyon fontos a prevencia, a megelőzés. Köszönöm szépen. Lukner úr is itt volt ma délelőtt a bizottságunkban, és most megint itt van. Ezzel kapcsolatosan esetleg elmondja, hogy mi fog történni. Nagyon rövid leszek. Három pont van. Ez a globális platform volt az első olyan alkalom, hogy felmérjük és mobilizáljuk a keretet. Az európai delegáció, az Európai Unió delegációja, amelyet Sziliánis biztos úr vezetett, több mint 30 magas szintű és bilaterális rendezvényen, eseményen vett részt. Ilyen 48 órás munkaidők voltak, tehát ott a, a, a strandra senki sem jutott le. Második dolog, úgy gondolom, hogy az uniós delegáció nagyon el, e, nagy elismerést kapott az ENSZ-től és más szereplőktől, különösen a gyakorlati szempontok miatt az Unió polgári védelmi jogszabálya a felkészülésre és a megelőzésre összpontosít, a természeti csapásoknál a humanitáriánus és támogatási politikájából finanszírozzuk, és a tudományos kutatás is nagyon fontos. És itt a fontos elem az volt, hogy, és nagyon ösztönző volt, hogy olyan országok, mint Guatemala, például a mi tudományos kutatásunkat vette át, és most már alkalmazza az egész országban, és megpróbálja képíteni a saját polgári védelmi politikáját a mi módszerünkre építve. A biztos elmondta az unió nyilatkozatát, és a vezetői fórumokon és miniszteri kerekasztalokon képviselte az uniót. A harmadik dolog, hogy nagyon sok bilaterális érdeklődést is tapasztaltunk, különösen a latin-amerikai térségből, kormányok, regionális szervezetek vezetői, Mercosur érdeklődtek, és kérték, hogy ö, hogyan tudnák ők lemásolni a mi ö, modellünket. A belső piac nélkül ez egy kicsit nehéz, de az unió fellépése Ecuador, Peruban, Haitiban megmutatta több alkalommal is, a, mire képes, és hogy mennyire hatékony a munkája. És ezért nagyon nagy törekvés van arra, hogy másolják azt, amit mi csinálunk, mert úgy tekintik, hogy ez egy konkrét hozzáadott értéket képvisel. Végezetül mindössze annyit mondanék, hogy az egyik nagyon kiemelkedő dolog az én véleményem szerint és a biztos úr szerint is az az, hogy az első megbeszélésen, ami a tagállamokkal és a vezetőkkel volt, az unió delegáció egyértelműen egy csapatot, csapat volt, és az egész folyamatot így vittük végig és Gedero Salamo úrral együtt az NGO-kkal is találkoztunk, parlamenti képviselők és a bizottsági hivatalos személyek egyhangúan léptek fel, ami nagyon ö, nagy elismerést ö, váltott ki, hogy abszolút koherencia volt a parlament, tagállamok és bizottság részéről. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, és köszönöm a beszámolót, és reméljük, hogy a gyümölcseit is élvezni fogjuk most már ennek a munkának, hogy jobb lesz a koordináció, a megelőzés. Most akkor rátérhetünk a 11-es témára, ami az utolsó témánk a mai napon, a nyaralás előtt. Ugyanakkor nagyon fontos témáról van szó, a kollégák még szerencsére itt vannak. Ez azért van, mert az Európai Unió Afrika stratégiáját fogjuk megvitatni, a fejlődés fellendítéséről szól ez. Van egy jelentésünk, amit a Moris Ponga ö, első alelnökünk készített. Az elképzelés az az volt, hogy az Európai Unió Afrika Abidjáni ö, csúcsára novemberre készítjük elő. A csúcsnak a kérdése a fiatalságba való beruházás. Ez a jelentés a kommunikáció nyilatkozaton alapul, az afrikai partnerségre épül. Két cél van, az egyik volt az, hogy a társadalmakat és jobb munkát adni a, főként a fiataloknak. Tegnap este néztem a tévén, ha fiatalok akik Afrikából érkeznek, fiatal emberek, a családok nyilván az összes pénzüket belefektették abba, hogy ezek átjöhessenek Európába, és elküldjék a fiaikat, hogy Európában jobb életük legyen, mert otthon annyira reménytelen a helyzet. Tehát ez egy nagyon sürgős feladat, mert reményt kell adnunk az embereknek, valami jobbat kínálni a fiataloknak, akik az életüket kezdik, mert nem csak maguknak, hanem a családjaiknak is jobb sorsot szeretnének. Úgyhogy ez egy nagyon sürgető feladat. A jelentéstevőnk elkészítette a jelentést, és megkérem, hogy akkor most ezt terjessz elő Ponga úr, Moris Ponga. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Néhány szóban mondanám el az Európai Unió stratégiájával kapcsolatos jelentésünket. Ez egy fellendítése a, a fejlődésnek, fejlesztésnek. A közös közleménye ez a bizottságnak és a fel, főképviselőnek, ami megfogalmazza a prioritásunkat a következő Európai Unió-Afrika csúcs előtt, ami november 29-30-án lesz Abidjánban, Elefántcsontparton. Ez a közös közlemény nagyon fontos, és osztom az ebben rejlő gondolatokat, csak úgy, mint azt, hogy javítani kell a partnerségünket Afrikával, amely egy olyan kontinens, amelyel szoros kapcsolataikat tartunk fenn, és kiváltságos kapcsolatokat gazdasági kereskedelmi szempontból, humanitárius biztonsági szempontból is. Tehát lényeges, hogy ezeket a kapcsolatainkat erősítsük Afrikával, és új kihívásokat is megfeleljünk, amelyekkel szembesülünk. A jelentés tervezete három részből áll. Az első részben hangsúlyozom, hogy mennyire fontos a politikai párbeszédet megerősíteni az Európai Unió és Afrika között, annak érdekében, hogy a partnerségünk megújuljon ö, olyan helyzetre van ö, szükség, ahol win-win, tehát mindenki nyertes lesz, és egy belső stratégiára, aminek a ö, központjában a két kontinens előtt álló kihívások többek között a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a jó gazdálkodás, a biztonság, a migráció és a környezetvédelem áll. Hogyha a az Európai Unió-Afrika kapcsolatot felül kell vizsgálni, és meg kell erősíteni a kapcsolatot az Afrikai Unióval. Legalább ennyire fontos, hogy ne kérdejelezzük meg az AKC Európai Unió kapcsolatokat, amelyek tárgyalások tárgyát képezik az AKC országok és az Európai Unió között. Előrelépés történt a Kotonui Egyezmény keretében, és ezt mindenképpen meg kell őrizni. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy fontos a szereplőknek a szerepe akik Afrikáért lépnek fel, az intézményi együttműködés eh, útján a eh, civil társadalmat meg kell erősíteni, a helyi hatalmakat és a magánágazatot, szektort, hogy eh, jobban megfeleljenek ez a két kontinens elvárásainak. A második része a jelentés tervezetnek azzal foglalkozik, hogy a fiatalság és az ellenállási képesség hogyan néz ki. Ez lesz a következő témája az Európai Unió Afrika csúcsnak novemberben. Az ellenállási kérdést valamennyi dimenziójában kell vizsgálni. Először is a politikai ellenállás, meg kell erősíteni a kormányzást, és feltétel nélküli tárgyalásokat kell folytani afrikai kollégánkkal az emberi jogok vonatkozásában. Határozottan kell félépnünk, és meg kell erősítenünk, hogy a támogatásunk az, az emberi jogok tiszteletben tartásától és a jó gazdálkodástól függ. A biztonsági ellenálló képesség, ahogy ezt többször már említettük, itt lehet, nem lehet fejlődés biztonság nélkül, és fordítva sem lehetséges de hát az afrikai országokkal emelősíteni kell a béke és biztonság területén, és az afrikai közösségeket is jobban érzékenyé kell tenni. Továbbá a környezetvédelemmel kapcsolatos ellenállás Afrikát különösen érintik a klímaváltozás hatásai, fel kell hívnunk a párizsi vállalásokra a figyelmet, hogy ezeket be kell tartani, és különböző kezdeményezéseket támogatnunk is kell, hogy a kereskedelem és a természeti kincsek kereskedelme világosabb legyen. Ehhez egy unió Afrika kartára van szükség a természeti erőforrások tartós kiaknázására har, végezetül pedig a gazdasági ellenálló képesség. A jelenésben hangsúlyozni akartam a magánszektornak a fontos helyzetét, illetve a fejlesztési alapot, amelynek támogatnia kell az afrikai beruházásokat. A infrastruktúra igények rendkívüliek, és itt fontos szerepet kell vállalni. Fontos továbbá a szabadkereskedelmi övezetnek a létrehozása kontinensen, és hogy ebből az afrikai országoknak kell, hogy nyerességük legyen. Végezetül pedig a társadalmi ellenálló képesség, ezzel is fontos foglalkozni, itten az oktatás, az egészségügy, a kultúra, azok a területek, ahol együtt kell működni. A fiatalságnak a képzése prioritást kell, hogy kapjon, a fiataloknak lehetőségük kell, hogy legyen, egyébként nem fognak akarni akarni otthon maradni Afrikában. A harmadik és utolsó része a jelentés tervezetnek, az pedig a mobilitással és a migrációval foglalkozik. Több jelentést is elfogadtunk már ezek kérdésekkel kapcsolatban, nem törekszem kimerítően foglalkozni, de a, ezek a kérdések fontosak az afrikai kapcsolatainkon belül. Szerettem volna hangsúlyozni, hogy fontos, hogy koordinált megközelítést alkalmazunk migráció és a mobilitás tekintetében, és ezeket a jelenségeket a két ö, kontinens fejlődése szempontjából vizsgáljuk. Fontos, hogy a mobilitás és a migráció nem elszenvedett kell, hogy legyen, hanem választott. Kedves kollégák, lévén, hogy nem korlátlanul lehet írkálni, ezért minden dologgal igyekeztem foglalkozni, de biztos vagyok abban, hogy a, az árnyék jelentéstevők majd segítenek gazdagítani ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentés bemutatását. A szót kérők közül először Norbert Neuzernek adom meg a szót. Köszönöm, Moris. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentéstervezet, amelyet ma megvitatunk az elefán csortparti terveinkhez is hasznos lesz majd ez. Számunkra az a legfontosabb, hogy a szegénység elleni küzdelem, illetve a 2030-as agenda megvalósítása, közös konszenzus mentén folyjon a parlament, a tanács és a bizottság között, hiszen így döntöttünk, közösen döntöttünk e, ebből, ez, erről, és ehhez kell aztán hozzátenni a migrációt és a biztonságot. Ma délelőtt is beszéltünk arról, hogy a rezsimekkel való együttműködés ezt össze kell kötnünk az emberi jogok védelmével és nagyon, nagyon alapos ellenőrzéssel, és egy olyan trust fund eljárást kell terteremtenünk, amelyek a különböző projektbe beilleszkednek. A fejlesztési politikát is megemlíti a jelentés, és itt az EU-Afrika kapcsolatok kereteit is meg kell említeni. A migrációról szóló fejezet a jelentésben szól a migrációról, és azt foglalja magában, hogy ez fontos, de ugyanakkor nagyon ellentmondásos téma is, ahogy ezt mindannyian tudjuk. A frakciónk számára az a fontos, hogy, a, hogy az aktuális kihívásokra adott válaszok ne árnyékolják be, ne nyomják el a hosszú távú kihívásokra adandó válaszokat. Lehet, hogy itt egy kicsit másképpen kellene fogalmazni a jelentésben. Az Afrikai Unió Irakban élő, illetve működő pánafrikai parlament, eh, amely, mm, amely együttműködő partnerünk szintén beleszólással kell, hogy éljen ebbe. Az emberi jogi helyzet javítása is nagyon nagy lehetőség számunkra, tehát itt a fejlesztési pénzekhez garanciákat kell kötnünk, eh, és olyan befektetéseket kell ösztönöznünk, amelyben a kisgazdálkodók, a kisvállalkozások, a családi vállalkozások is előnyt tudnak használni, illetve hasznosítani tudják ezt. A, haszn, a hagyományos mezőgazdálkodással kapcsolatban az vetőmaghoz való, illetve az öntöző vízhez való hozzáférést kell támogatnunk. Az Európai Uniós pénzekkel, illetve az Európai Uniós garanciákkal operálunk Afrikában. Ez nagyon rendben is van így, de az ILO alapvető normáit is be kell tartatnunk a partnerországokkal, úgy, hogy a, a teremtett munkahelyek tisztességes munkahelyek legyenek, amelyek a munkavállalók jogait is védik. A szegénység elleni harcban a, az iskolaépítésnek, a, a az oktatás fejlesztésének, illetve az egészségügy fejlesztésének is központi szerepet kell játszania és az egyes államokban ösztönöznünk kell őket, hogy ezeknek a rendszereknek a finanszírozásában nagyobb felelősséget vállaljanak. A demokratikus átmenetet ösztönöznünk kell, és ha például Nigériát nézzük, ahol 170 millió 170 millió emberrel, ember él szegénységben, ott látjuk, hogy ez mekkora kihívást jelent. Aztán az utolsó megjegyzésem, Kotonú utáni időszak hogy néz majd ki. E, nagyon világosan azt kell azt kell tennünk, hogy nem alternatívának tekintjük a kotonú egyezményt, hanem egy kiegészítésnek az EU-AKC megállapodáshoz képest. Köszönöm Sargentini asszonyé a szó. Köszönöm szépen Punga kolléga, köszönöm szépen a szót elnök asszony. Az Abidjánra való felkészülési munka fényében azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kell egyszerűen fe, fe, fektetnünk az Afrikai Unióra. Hogyha a jelenlegi vitából ki akarunk keveredni, már pedig azt tudjuk, hogy a zöldek nem gondolják úgy, hogy az eddigi, e, az, az, az eddigi rendszer folytatása, a kotonú meghosszabbítása megfelelő út, akkor most el kell kezdeni komolyan venni az egész kontinenst, egész kontinensként, e, teljes egészében, és nem úgy kell tennünk, ahogy az Európai Bizottság tette, tehát hogy me- megkülönbözteti azokat az országokat, amelyekben érdekelt a migrációs problémák miatt, és azokat, amelyek nem érdeklik őket annyira. Ez ugyanis semmiképpen nem segít az afrikai problémák megoldásában. Ez Afrika felett felhőket jelent majd. Abidjánra tehát fel kell készülni, egy egészséges helyzetre kell felkészülni, és értékelnünk kell a megközelítést, függetlenül a migrációs és európai ügyektől. Hogyha fel akarjuk számol, számolni a szegénységet Afrikában, akkor azt nem kell összekeverni a migrációval, amit a jelentésben azt szeretnénk látni, tehát az ön jelentésében, Morisz, hogy mutasson rá arra, hogy a egyenlőtlenséget hogyan lehet kezelni, hogy Afrika számára a, hogy, hogyan lehet hosszú távon kiírtani, megszüntetni a, szegés, az, e, a szegénységet. Itt vannak olyan munkacsoportok, amelyek foglalkoznak Eritreával, mások, más témákkal, különböző uniós programok vannak, például Nigerben, Nigerben az Afrikai Trust Fundon keresztül, nem, tehát nagyon kritikusnak kell lennünk. Látjuk Nigerban, hogy, hogy fellépnek az illegális migráció ellen az emberek elvesztik azt a lehetőséget, hogy finanszírozzák a saját, saját életüket, és ott vannak az emberkereskedők, ez így nem fenntartható hogyha mindezt elveszük az emberektől, és nem kapnak semmit helyette, akkor sokkal nagyobb instabilitást és bizonytalanságot fogunk létrehozni. Például ugye Nigerben, ugye ott maradnak a sivatagban az emberek, sokkal több lesz a bizonytalanság, kevesebb a munka. Tehát ha megnézzük, hogy honnan jön ez a bizonytalanság, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok fiatalnak, fiatalok csoportjának nincs jövője, nincs munkája, és a mi válaszunk az lehet, hogy ezt hogy kritikusan felépünk ez ellen. Még mindig nagyon hiányzik eh, mindez az önjelentés tervezetében. Úgy gondolom, hogy mindenképpen választ kell adni a közös eh, nyilatkozatra az EU Afrika partnerkapcsolat terén. És talán itt nincs elég részletes kommentár. Szeretném, szeretnék azzal is foglalkozni, hogy a jelentésben foglalkozzon a gazdasági megállapodásokkal és partnerkapcsolatokkal. Ez megfelelő irányba halad mindez? aztán utal valamire a jelentés tervezetében, de meg lehetne erősíteni ez az adócsalás, ugye itt 50 milliárd dollár per év jelente, jelent, és tehát nem fizeti ki az adó, ilyen mértékű adót, és ez nagyon is káros Afrika számára. Az adócsalással foglalkozik parlamenti bizottság is. Mindezt tehát el kell majd mondani Abidjanban. Vannak olyan alapok is, amelyeket átcsoportosítottak a migrációra, és nem hiszem, hogy az afrikai kollégák ezt nagyra értékelnék. Végül pedig, ami a mobilitási programokat illeti, ez is ott lesz az abidzsani napirenden, de le, nem lehetne beszélni a legális migrációról, lehetőségekről, például az egyetemisták, a diákok számára, vagy munkavállalók számára nagyon az afrikai-EU partnerkapcsolatokban ez nagyon egy gyenge pont, erről nincs szó igazából, és jó lenne, bölcs dolog lenne, hogyha választ adnánk eh, ennek kapcsán a bizottságnak. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kezdeményezért, és gratulálni a jelentéstevőnek, és mindazoknak, akik e jelentésen dolgoztak és dolgoznak. Ez a jelentés számomra úgy tűnik, hogy egy nagyon fontos kérdésről szól, civilizációs, az egyik legnagyobb civilizációs kérdéséről a mi korszakunknak. Nagyon gyakran az ilyen típusú viták során halljuk, azt halljuk, hogy a legszegényebbeket kell segíteni, hogy a gazdagok segítsék a szegényeket. Mindig ez a vertikális séma van, tehát az észak ugye a gazdag, amely segíti a szegény délt, azt hiszem, hogy sokkal bonyolultabb ennél a helyzet, és igazából egy civilizációs kérdésről van szó, világszinten, és hogyha ez így van, így igaz, akkor ne felejtsük el azt, hogy a dolgok nagyon-nagyon gyorsan változnak ma. Mit akarok ezzel mondani azt, hogy olyan civilizációs folyamatok vannak, amelyek a szemünk előtt történnek meg. A változások sok, sokszor néhány év alatt ö, valósulnak meg. Van, amikor csak több generáció ö, kell a változásokhoz. Nagyon ö, nagy érdeklődéssel figyelem a jelentéstevő munkáját, de én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak elsődlegesen azzal kellene foglalkozni, hogy egy nemzetközi koalíciót hozzon létre. Így nevezném, tehát, hogy egy nemzetközi koalíció az Észak koalícióját, amely ö, támogatná Afrikát, mint kontinenst. Másodszorban ki kellene dolgozni egy olyan stratégiát, amelyben teljesen világosan meghatároznánk határidőkkel feladatokat. Mindidáig arról volt szó, hogy teljesen normálisan reagáltunk bizonyos dolgokra, azt mondtuk, hogy humanitárius segítséget nyújtunk, támogattunk, ahogy már ez elhangzott az előbb is. Tehát mindig ez volt. Viszont Afrikában a leggazdagabbakat támogattuk végül is, ugye, mert ezek voltak, akik minden pénzt e, e, elloptak, felhasználták a pénzeket, és a pénzek nem érkeztek el soha azokhoz, akiket valójában segíteni szerettünk volna. Éppen ezért minden ilyen segély e, tevékenységet össze kell kapcsolni egy társfinanszírozással azon országokból, amelyeket támogatunk. És bizonyos célokra is van szükség. Meg kell határozni a célokat időben is. És hogyha hiányzik egy cél, akkor fel kell, a, hogy vissza kell vonni a segélyt, vagy fel kell függeszteni a segélyt. Különben, ha ez nem így van, akkor folyamatosan folyik el a pénzünk. Fontos korszakban sok esetben nem fontos dolgokat támogatunk. Afrikában is nem, nem finanszírozhatunk 40, 50, 60 éven keresztül olyan célokat, amelyek soha nem valósulnak meg. Egy olyan korszakban vagyunk, amikor néhány év alatt megváltoznak a dolgok, nem néhány század alatt vagy generációk alatt. Ez a jelentés természetesen szól bizonyos célkitűzésekről, javaslatot tesz egy keretre, de azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak kell kitölteni ezt a keretet. Én nem kritizálom ezt a jelentést, de úgy gondolom, hogy megérni az, hogy sokkal ö, ö, szigorú kritériumokat ö, határozunk meg. Mikor, ki kaphat segélyt, támogatást, kiket segítünk, és, és hogyha, hogyha a célkitűzéseket nem tartják be, akkor vissza kell vonni mindezt. Cécil Kienge. Köszönöm szépen. Mikrofont kérjük bekapcsolni. A mikrofont kérjük. Köszönöm szépen, Linda. Köszönetet mondok Morris Pongának is a jelentésért. Azt hiszem, hogy most egy új partnerkapcsolatot kialakítani Afrikával és az Európai Unióval, ez egy alap dolog. Fontos természetesen fejleszteni a migráció terén a legális migrációt, támogatni ezt. Minden szereplőt megemlítettünk, de vannak olyanok, akik hiányoznak. Megint csak a diaszporáról beszélek. Az előző felszólalásomban is már mondtam ezt. Tehát vannak olyanok, akik elhagyták a saját kontinensüket, eljöttek ide Európába, vissza akarnak menni a saját kontinensükre, és problémáik vannak. Nagyon sok afrikai országban a szociális politika finanszíroz bizonyos visszatérést, hazatérést, de én azt kérem, hogy a, ebben a dokumentumban is ö, vegyük bele a diaszporát is, minden szereplőt, mert látjuk azt, hogy fontos, hogy nagyon sok országban felendítsük a gazdasági helyzetet is. Ahogy már mondtam, meg kell erősíteni, és ezt már Norbert is mondta, a koton utáni folyamatot. Egy stratégiát kell kialakítani, amely ugye a koton utáni időszakra vonatkozik, és az Európai Unió, az Afrikai Unió együtt kell, hogy működjön. Morris is mondta azt, hogy alapvető, hogy a, a két fél megtalálja a közös érdekeket egy partnerkapcsolaton belül. Nem szabad habozni, és nem szabad más logikát elképzelni nagyon sok szereplő van ezen a területen az Afrikával való kapcsolatban. Az Európai Unió nem az egyedüli szereplő ezen a kontinensen már, tehát egy más logikára van szükség. Le kell erősíteni a kapcsolatokat gazdasági, politikai szinten sok országgal. Aztán ott van a reziliencia, tehát az ellenállás, az ellenálló képesség megerősítése. Nem igazán látjuk azt, hogy hogy ö, hogyan is térülnek meg azok a pénzüszegek, amelyeket nagyon sok országnak adunk azok, akik megkapják a segélyeket, a támogatást, úgy gondolják, hogy nem kell semmit csinálniuk, úgy is kapják a támogatást. A, tehát a lakosságnak az ellenálló képességét is mindenképpen erősíteni kell. Én a mobilitás és migráció témában jelentéstevő vagyok a Libe Bizottságban, és számomra ez egy ez az állásfoglalás nagyon fontos lesz, és kiegészíti a munkámat a Libében. De itt a mobilitási stratégia fejezetben nem találtam utalást ezekre a problémákra. Köszönöm szépen. Köszönöm, Cecil. Voltál bent, aztán pedig el is Lime köszön, következik. Köszönöm szépen, mondja Venta úr. Én is köszönöm eh, Ponga úrnak ezt a nagyon fontos munkát, illetve ezt a nagyon eh, fontos jelentést. Átfogó a jelentés, és közös kihívásokra összpontosít. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban aláhúzni a politikák koherenciájának eh, fontosságát, illetve az Európai Unió és a tagállamok közötti koordinációt. A jelentés az ellenálló képesség, a reziliencia öt dimenzióját támogatja, és tudjuk, hogy ez a reziliencia, ez átfogó kérdés a helyi hatóságok és az állami szektor együttműködését feltételezi, annak érdekében, hogy megfelelő politikák és beruházások alakuljanak, amelyek alátámasztják az emberjogi kérdéseket, illetve az alapvető szolgáltatásokról is gondoskodnak. Köszönöm, Ellis Lány. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját ezen a jelentés tervezeten. A migráció az EU-afrikai kapcsolatok nagyon fontos aspektusa lesz, és marad is mindig, és ezért a megközelítésünkön változtatnunk kell, és a fejlesztési céloknak, különösen a tízesnek megfelelően kell ehhez viszonyulnunk, mégpedig ahhoz, hogy a fejlesztés hajtómotorja is lehet a migráció. Ezért fel kell szólítanunk arra is, hogy az eszközök, a fejlesztési eszközök a szegénység ellenére hassanak, és a fejlesztést támogassák, és ne pedig a határokon építsenek falakat büszkék kell, hogy legyünk erre Európában, és Afrikában sem, alá kell, le, sem lehet aláásni ezeket az eszméket. Voltunk, dolgoztunk egy ülésen délelőtt, és megdöbbentett az, hogy a politikánk és a döntéseink regionális szinten milyen hatást tudnak gyakorolni, például Nigerben, ahogy azt már Sargentini kollégám is megemlítette. Meg, akadályozhatjuk időnként az ilyen esetekben a régió gazdasági fejlődését fejlődését, és a, és a belső migrációt fokozhatjuk a döntéseink által. Aztán az adózás is felmerült, ez engem is nagyon érdekel, hiszen már mondtuk, hogy az afrikai kontinens az elmúlt 50 évben felbecsült értékben körülbelül egy billió dollárt veszített, és a fejlesztési segéllyel összekapcsolva nagyon fontos kezelni az adóelkerülés kérdését is Afrikában. Aztán a demográfiai szakadékot is megfelelő közpolitikákkal és beruházásokkal kell megpróbálni felszámolni. A fiatalok oktatása nagyon fontos. Az egészségügy területén is többet tudunk tenni. Például el kell, hogy ismerjük azt, hogy a szegénység miatt milyen nagy nagyszámú számú az a nem kezelt betegségek száma aztán az, annak folytatás fontossága, hogy a szexuális reproduktív jogok és az ehhez, ezzel kapcsolatos tudás hozzáférés mennyire fontos, valamint az is, hogy a fejlesztési együttműködések milyen, minél szélesebb legyen. Én is fogok majd benyújtani a módosítókat, és köszönöm még egyszer a jelentéstevő és az árnyékelőadók munkáját is. Köszönöm szépen. Két tervem van. Az egyik az, hogy először én is teszem két megjegyzést, aztán pedig Louis Michel nyilatkozatát fogom felolvasni, mert megígértem neki. Franciául lesz majd. Megkérdezte, hogy fel fogom-e olvasni, és hát hajlandó vagyok felolvasni majd. De fel, is olvasom majd, de először megteszem a saját megjegyzéseimet. Az egyik az adó ügyben, hiszen Schlein kolléga és mások is megemlítették az adóelkerülés ügyét. Tápár Vekivel találkoztam néhány évvel ezelőtt, és az Afrikai Unióval folytatott együttműködésről beszéltünk, és azt kérte, hogy, hogy az együttműködést tartsuk fenn, és ezért az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti együttműködést is bele kellene foglalni a jelentésbe, és az adóügyet újra fel kellene tenni a napirendre. Másik kérdés a társadalmi ellenálló képesség, illetve a fiatalok kérdése ezen belül is. Fontos, hogy a fiatal nők támogatását külön említsük meg, mert az életüket nem fogjuk tudni megváltoztatni, az egész afrikai társadalom szempontjából nagyon fontos, hogy, hogy a fiatal nők életét és az ő döntéshozatalukat támogassuk. Mimisa biztos egyébként kiváló beszédet tartott arról, hogy a nők ellen gyakorolt erőszak kezelése mennyire fontos Afrikában, és természetesen az is, hogy megfelelő oktatás, a szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés is biztosítva legyen a számukra. Úgyhogy ezt is be kéne foglalni a jelentésbe. Most pedig Louis Michel Michel nyilatkozata következik, aki elnyék előadó a Libe részéről. Kedves kollégák, köszönöm Morris Pongának a kitűnő jelentését az Európai Unió Afrika stratégiáról. Nincs sok hozzátenni valóm, legfeljebb annyi, hogy a következő csúcs alkalmával amely Abidjanban lesz novemberben, 2017-ben, figyelembe kellene venni a stratégiai kilát, hosszú távú kilátásait is a partnerségnek. Biztosítani kellene, hogy jó koherencia jöjjön létre a partnerség, Európai Unió és Afrika között és a Kosztonú utáni időszaknak. Ha az a struktúra, amit a bizottság szorgalmaz, megkapja a mi támogatásunkat, akkor az Abidzsánban megfogalmazott prioritások fogják irányítani a jövőt. Tehát a mi prioritásaink Európai Unió Afrika vonatkozásban, és ez a politikai partnerségbe is illeszkedni fog a posztkotonú időszakban. Az én véleményem szerint a gazda, Afrika gazdasági fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, úgyhogy ez egy valódi ságá váljon, és a létrejövő vagyon e, igazságosan kerüljön elosztásra. El kell kerülni Afrika újra gyarmatosítását. Fontos, hogy politik, kiegyensúlyozott politikai párbeszéd jöjjön létre, és korunk nagy kihívásaival foglalkozzunk, és egységes hangot hangoztassuk a nagy nemzetközi fórumokon. Emlékezni szeretnék, hogy az alkácsik 40%-át képviselik az ENSZ-nek. Louis Michel ezt írta, ugyanabban az irányba gondolkodik, mint nagyon sok kollega, akiket itt hallottunk a posztkotonúi folyamat tekintetében. Tehát nagyon fontos, hogy egységesen legyen a hangunk a nemzetközi fórumokon. Most pedig szeretném felkérni a bizottsági kollégákat, hogy Dominikát és aztán Havaszt tehát Komenikó először is. Köszönöm szépen, Linda, a szót. Úgy gondolom, hogy először is a jelentéstevőnek kell köszönetet mondani a jelentésért, ami egyértelműen nagyon időszerű és nagyon megfelelő. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a csúcs előkészítése során és ezt nagyon sokan el, említették, a geopolitikai fontosságú lesz ez a csúcs Afrika szempontjából. Fontos, hogy Afrika és Európa elsődleges partnerek egymásnak. E, beruházási tekintetben, befektetés, kereskedelem, e, fejlesztési támogatások tekintetében is elsők vagyunk. Éppen ezért az abicsáni csúcs egy lehetőség lesz, amit nem, ami mellett nem szabad elmenni, és meg kell erősítenünk ezt a partnerséget, és újra fel kell építeni, új alapokra kell helyezni. Új szereplők is vannak, ez is igaz, Ugyanakkor úgy gondolom, hogy érdekek fűződnek ehhez az Európai Unióban és a tagállamokban is, hogy ezt a partnerséget első helyen tartsuk meg. Tehát a legfelelő idő van, hogy egy politikailag is határozottabb és orientáltabb partnerséget alakítsunk ki. Ez a nagyon komoly beruházásokat is jelent, nem csak pénzügyileg, hanem politikai beruházást is jelent, diplomáciai tekintetben, és így tovább. És nagyon sok képviselő is hangsúlyozta ezeket az elemeket nyilvánvalóan tudják, hogy a cím itten az ifjúság, ezt sem szabad eh, szem előtt éveszteni. 2035-ig eh, Afrikának legalább 18 eh, millió új munkahelyet kell létrehoznia, és ezek az új munkahelyek meg kell, hogy feleljenek a tisztességes munkahelyek kritériumának, ezt is többen elmondták figyelembe véve a Kotonu utáni helyzetet és az Afrikai Unió kapcsolatát, szerintem nincsen itt semmiféle ellentmondás. A két folyamat egymást kiegészíti és erősíti is egymást. Csak még egyszer, hogy megerősítsük, a múlt héten volt az első operatív bizottság Addisban az Afrikai Unióval együtt készítettünk elő, készített elő a csúcsot, és az Afrikai Unió részéről az a javaslat hangzott el, hogy Európai Unió Afrika legyen a, a neve, a csúcs legyen a neve. Ez lesz az első, még akkor is, hogyha az ötödik csúcs, amit szervezünk, a partnerség keretében mégiscsak ez lesz az első, amelyeket Európai Unió, Afrikai Unió csúcsnak fogunk nevezni. Ezt az afrikaiak kérték, az afrikai fél. Szerintem ezt nem szabad elvetni, és ezt a kérdésnek talán eleget kellene tennünk. Továbbá úgy gondolom, hogy nagyon egyetértünk a célkitűzésekben. Ez a jelentés és az állásfoglalás, amelyet az Európai Parlament fog elfogadni, majd a nyári szünet után. Ez kiegészíti majd egymást, és meg fogja erősíteni azt az elemét, elemet, ami a fejlesztési kapcsolatokat erősíti és politikaibb lesz, és ami várhatóan támogatni fogja ezt a partnerséget, ami politikai is, és ugyanakkor felöleli nem csak azt a néhány elemet, hanem valamennyi kapcsolatot, amit Afrikával tudunk építeni. A legközelebbi kontinens Európából nézve olyan demográfiai fejlődése van, ami ott problémát okoz, ugyanakkor egy nagy lehetőséget is jelent Európa számára, és ahogy már korábban mondtam, ez egy lehetőség, ami mellett nem szabad elmenni. És a jelentésnek véleményem szerint erre is ki kell térnie. Köszönöm szépen, Linda, köszönöm a szót, köszönöm. Most pedig Ellen Hafasznak adom meg a szót a külszolgálattól. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy gratuláljak Do- Dominiknak is, mert már mindent elmondott, Domenico. Köszönöm szépen. már ő elmondta azt, hogy mennyire kiegyensúlyozott ez a megközelítés, és mi a terv az EU-Afrika partner kapcsolatban. Az Európai Unió és a Pan-Afrikai Parlament találkozik rendszeresen. Szeretnék valamit tisztázni, elsősorban a az Afrika-EU stratégiával kapcsolatosan, a partner kapcsolaton belül. Itt nem egy új stratégiáról, vagy egy régiről van szó, amelyet helyettesítettünk egy újjal. Köszönöm. Ponga úr, akar még valamit válaszolni a kollégáknak? Elnök asszony, mindössze szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik megjegyzéseket tettek. Nagyon türelmetlenül várom a módosítókat, mert úgy gondolom, hogy, egy, hogy megosztjuk az általános állásfoglalásra jelentés kapcsán, úgyhogy köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Emlékeztetem a kollégákat, hogy szeptember 1 -e a módosítások benyújtásának határideje, tehát szeptember 1 -e 11 óra. Úgyhogy még a nyár előtt esetleg bölcs dolog lenne elkészíteni ezeket a módosítókat, hogy ne a vakáció során kelljen. Most akkor le is zárnánk, mert nincsenek kérdések, az egyéb kérdésekkel kapcsolatosan nincs egyéb kérdés. A következő ülés augusztus 30-a 9 órakor és augusztus 31-én szintén. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, hogy itt voltak, a tolmácsoknak is köszönetet mondok, és mindenkinek kellemes nyári vakációt kívánok.